Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Euh, vu euh, l'ordre du jour, látták a napirendet, ezt elfogadottnak tekintjük. Második pont elnök közleményei. Emlékeztetném önöket, hogy minden nyelv rendelkezésre áll, amely a bizottságunkban itt szükséges. Megkapták eh, az internetlinket, ahol a dokumentumok eh, elérhetőek. Meghívottaink már tudják, hogy valamennyi ülésünk nyilvános. Tehát vannak eh, itt olyan székek, ahova bárki leülhet, és a vitát pedig az interneten streamingelik. Hármas napi rendi pont. Előző június elsői ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása, ha nincs ellenvetés az ülés végéig, akkor azt elfogadottnak tekintjük, és akkor átérünk a negyedik pontra. Eszmecsere egy panel tagjaival. Három vállalkozás, nemzetközi vállalkozás képviselői vannak itt jelen. Mielőtt megadom meghívottainak a szót, emlékeztetem önöket, hogy mik a mai játékszabályok. Bizottságunk ideiglenes bizottság. Feladata az, hogy megvizsgálja az európai szabályok alkalmazását, és azokat a gyakorlati megoldásokat, amelyek esetleg diszkriminatívak, és a versenyszabályokat, egyéb jogszabályokat esetleg sértik. Ez a bizottság szeretné begyűjteni a lehetséges legtöbb információt a jogalkotás alkalmazásának gyakorlatáról, és ezt a politika felé kanalizálni. Ezzel párhuzamosan egy, egy világszintű vizsgálat is zajlik, és ebben az Európai Bizottság is részt vesz. Múlt héten Juncker úr bizottsága elfogadott egy időtervet, amit majd egyébként velünk is kommunikálnak hamarosan jövő héten. Na most az információ gyűjtés során több információs kiküldetést szerveztünk, szervezünk. Eddig már öt lezajlott az ilyen utakból, Európai Uniós országokba, és egy Svájcba ment. Meghallgattunk számos kiemelt helyen dolgozó szemét, aki valamiért felelős az Európai Bizottságnál, a CDU-nél, aztán az egyéb érintett szervezetek képviselőjét, újságírókkal beszéltünk, a LuxLeaks kapcsán meghívtuk ugye a whistleblowereket, az informátorokat, és egyeztettünk egy audit bizottsággal is, amelynek az a feladata, hogy a pénzügyi stratégiáit kivizsgálja a nagy négyeknek. Előadunk és itt a koordinátorokról is kell szólnom, az előadó mellett, ö, nagy multinacionális cégek képviselőivel is konzultáltak. Köszönöm. A ma megjelent három szervezet panel képviselőit, és megállapítom, hogy az úgymond nem együttműködő és együttműködő országok kategóriázása után Ugye vannak a nem együttműködő országokban is együttműködő ö, vállalkozások, és viszont. Ezért majd ö, egy másik keretben fogunk persze erről dönteni. Le kell majd vonnunk a következtetést a tekintetben, hogy a parlament ö, milyen viszonyt ápoljon vagy ne ápoljon a nem együttműködő szervezetekkel. Na most ennek a tudatában akkor köszöntöm Natali Monyetti asszonyt, aki fő adó ellenőrként dolgozik a Total cégnél. Ez egy francia székhelyű cég, és a világon a negyedik legnagyobb kőolaj kitermelő és értékesítő multinacionális cég. kőolaj és gáz kitermeléssel foglalkozik. Itt van körünkben Martin McEwen úr, aki ugyancsak az SSC cégnél belső adóellenőr, az Energy Businesses vállalkozás tulajdonosa, az SSI, skót vállalkozásról van szó, és Christian Komolé Tirman úr is körünkben van, aki ugyancsak adó ügyi igazgató, a BNB Paribas francia székhelyű, de multinacionális banknál, amely egyébként 75 országban van jelen a világban. Ez a három óriás vállalkozás sok közös jegyet mutat. Az, hogy elfogadták az együttműködést, és egy fontos politikai kérdésben, amely számunkra is kiemelkedő, és mindig felvetjük, amikor az Európai Unió és az OECD országokkal tárgyalunk, hogy elfogadják az országonkénti értékelés elvét, és tudatában vannak annak, hogy fontos felelősséget vállalnak ebben a rendszerben. Most akkor előadóinkhoz fordulok. Az volt a terv, hogy először meghallgatjuk meghívottainkat, ha csak az előadóknak nincsen mondani valója, de ha Lizának, Mikaelnek nincs most mondani valója, akkor nem kívánnak bevezetőt tartani, akkor akkor az előbb említett sorrendben kérem meghívottainkat, hogy tartsák meg 10 perces, maximum 10 perces expozéikat. Kegyetlen vagyok, tudjanak róla, betartatom a 10 percet. Manyetti asszony, öné a szó. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, bonjour et merci. Köszönöm szépen. A Total céget képviselem az önök bizottságában és röviden beszeretném mutatni magunkat. Natali Manyeti vagyok, ahogy elhangzott, két éve vagyok adóügyi főigazgató, illetve társigazgatója vagyok a Nemzetközi Pénzügyek osztályának, és ebben a területen több mint 17 éve dolgozom. Néhány rövid szót magáról a Totálról, és pénzügyi politikánkról. Nyilván nem is ez a fő feladatom, meg nem is lehetne bemutatni 10 perc alatt mindezt, de mégis néhány szót. Ahogy Lemassur úr is elmondta, negyedik legnagyobb vállalata vagyunk a világon ennek az ágazatnak. 130 országban vagyunk. Jelen 100 milliárd euró volt a forgalmunk 2014-ben, és Franciaországban is, Londonban, Párizsban, New Yorkban is van székhelyünk, majdnem száz éve már, és 130 országban, ahogy mondtam, van lerakatunk, és az összes számadatot egyébként megtalálják a dokumentumokban, illetve az internet oldalunkon. Totál egy úgynevezett integrált kőolaj és gáz kitermelő vállalat, ami azt jelenti, hogy minden ágazatát lefedjük a kitermelésnek, forgalmazásnak, ami ide tartozhat. Hagyományos petrokémiai finomítási tevékenységgel foglalkozunk, illetve kőolaj termékek értékesítésével és a hozzátartozó egyéb vegyi anyagok értékesítésével. Megújuló energia ágazatunk is van, sőt, ezen a területen is, a napenergia kihasználása területén a világ második legnagyobb cége vagyunk számainkat tekintve. 100 alkalmazottunk van, ebből 3000 Franciaországban dolgozik. 2014-ben 12,8 milliárd dollár volt a nettó bevételünk, és 230 6 milliárd a konszolidált eredményünk, és hát ennek megfelelő volt az adó terhünk. A 100 milliárd dollárhoz képest ugye 6 milliárd dollár volt adó, és ebből 5 milliárd tipikusan, specifikusan a kőolajkitermeléshez kötődő adó. Röviden a különböző tevékenységeinkről beszélnék. Tehát főleg kitermelővállalat vagyunk, kőolaj és gáz kitermelők. A tőkénk ö, 81,8% és 26,5 milliárd dollár volt 2014-ben a beruházás ezen a területen. Ezeket azért érdemes nagyságrendileg látni. Ami a finomítási tevékenységet illeti, a petrokémia kb. 10%-át teszi ki az összes tőkénknek, az itt rendelkezésre álló infrastruktúra. Mi vagyunk Nyugat-Európa legnagyobb kőolajkitermelői, és minden ezzel kapcsolatos tevékenységet, kereskedelmi tevékenységet lefedünk, de a megújuló energiahordozókat is, ahogy mondtam, sőt vezetők vagyunk ezen a területen Európában, és az afrikai kontinensen is. 15 ezer üzemanyagtöltő állomást működtetünk csak Afrikában. Nos, a pénzügyi adatokról szólva, át strukturálisan 53-58 százalékban több mint 8 milliárd dollárnak felel meg ez, ez az 52 százalék a forgalmunkban, ami a kiegészítő ipari tevékenységeket, illetve amikre utaltam már a vezetőben, ugye általában nehéz ipari tevékenységnek sorolják be a milyenket, mert hát olyan megfoghatónak tűnik, de pénzügyi értelemben sokkal bonyolultabb a helyzet. Van a föld alatti tevékenység, a tenger alatti fúrások tevékenysége, és ezeket ugye nem lehet delokalizálni, ezt akartam kimutatni itt. Tehát helyhez kötött a tevékenységünk, és ott valósítjuk meg a profitot, ahol termelünk. És ezért hát nem is tudnánk menekülni az terhek elől. Nigériában, Gabonban 60-80 százalékos és Angolában is gyakorlatilag a piac lefedettsége általunk. Tehát ezekben az országokban fő kitermelők vagyunk, és mi szabjuk meg a normákat. Ugyanakkor hatalmasat adózunk. A a bevételeink 50%-a Afrikában termelődik meg. Norvégiában is jelen vagyunk. A nyers kőolaj kitermelésben és a gáz kitermelésben a nemzetközi piacok meghatározó szereplői vagyunk, és Ez azt jelenti, hogy az a nyersolaj, amit kitermelünk, azt a nemzetközi piacokon adjuk el, már ez finomított kőolaj főleg, tehát globális szereplők vagyunk az eladás tekintetében, miközben a kitermelés tekintetében helyhez kötöttek. Pénzügyi politikánk tekintetében a totálnak saját adópolitikája van, de ez egy teljesen nyílt adópolitika, amely az interneten elolvasható. És ahogy aláhúztam, a nyereségeket helyben termeljük meg ott, ahol a kitermeléssel foglalkozunk, és ezért az agresszív adóügyi optimalizáció nem tartozik a gyakorlataink közé, mert ahol beruházunk, ott hosszú távra ruházunk be, a kőolajipari beruházások nyilván 20-50 évre szólnak minimum, és ezért el kell, hogy fogadjuk, és el is fogadjuk a helyi adószabályokat, és alkalmazkodunk ahhoz a környezethez, ahol dolgozunk. Tehát nem is érdekünk, nem is szoktuk az adó dolgokat úgymond optimalizálni. Tehát nekünk is idegen az agresszív adóoptimalizáció, sőt úgy gondoljuk, hogy ennek negatív hatásai vannak, vagy számukra mindenképpen lennének hosszú távon. Végül pedig alá szeretném húzni itt az előadásom végén, hogy a LuxLeaks kapcsán ugye elhíresült az önök vizsgálata is, és mi nagyon azt valljuk, hogy nem fair play az, hogyha ö, hát ö, illegális vagy csúsztatott módon ö, egyes cégek előnyökhöz jutnak másokkal szemben, és ebben ráadásul államok is szövetségeseik azzal, hogy ö, olyan szabályokat hoznak létre, amelyek kedveznek egyes ágazatoknak, vagy nem tartják be a saját szabályaikat. Tehát ez a versenyt mindenképpen torzítja, és nem, hogy nem ellenezzük az önök vizsgálatát, hanem nagyon is támogatjuk azt, és az automatikus adóügyi információk kiszolgáltatását mi eleve gyakorlatként űzzük, és Szeretnénk, hogyha az önök dokumentumai is majd nyilvánosságra kerülnének, és a feltételes adó megalapítással kapcsolatos elvégzett tevékenységek nyilvánosak lennének, mert ezáltal talán a jelenlegi nem fair verseny helyzet egy kicsit enyhülne. Nagyon általánosságban tudtam csak beszélni, de nyilván rendelkezésre állok, hogyha kérdéseik vannak. Köszönöm szépen, hölgyem. Nagyon pontos és sok kérdés megválaszoló volt az előadása. Most Martinnek Hewernek adom meg a szót, aki az SSI cégnek a adó főigazgatója. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást és hogy eh, ma beszélhettek eh, önök előtt. Ez nagyon fontos kérdés az adógyi átláthatóság. Mártin nem vagyok, és én az SSZ-nek eh, az adógyi vezetője vagyok. Ez az Egyesült Királyságban székhelyen rendelkező vállalkozás az energiapiacon van jelen. Most nem az adóügyi határozatokról szeretnék beszélni, ezeket az SSZ soha nem használta ki, de beszélhetek egy közelmúltbeli kezdeményezésről, ami az adóügyi átláthatóságot illeti. Egy eljárásról szeretnék beszélni, az akkreditáció eljárásáról. Arról szeretnék beszélni, hogy milyen tapasztalataink vannak, miért vállaltuk ezt fel, és miért gondoljuk, hogy az független akkreditáció ennyire fontos. És szívesen válaszolok majd a kérdéseikre is. Először is azt tudni kell, hogy az úgynevezett Fairtax megnevezés a fogyasztók számára készült, és más érdekeltek számára, hogy tudják, hogy az adott vállalkozás méltányos adóügyi gyakorlatokat folytat már a mély, a vállalkozási, illetve társasági adót filleti, Innen tudhatják a fogyasztók, hogy az adott vállalkozás megfelelően fizeti adóit. Hogyha valamely tagállamban profit keletkezik, ott kell ezt megadóztatni, és akkor, amikor megtermelődött. Úgy vélekedek, hogy az adó nem büntetés, hanem így adnak vissza a társadalomnak a vállalkozások, ez a tiszteletjele az ország felé, ahol működünk. A Fertax eh, megjelölés viszonylag új kezdeményezés az Egyesült Királyságban, lendületet kapott, de továbbra is eh, mi vagyunk az eh, egyetlen olyan nagy vállalkozás az Egyesült Királyságban, amely megkapta ezt a megjelölést. Ami az Egyesült Királyság közvéleményét illeti az adóelkerülés tevékenységével kapcsolatosan, meglep, hogy az eredmények várkit meglepnek, hiszen csak a közvélemény 34%-a bízik abban, hogy a nagyvállalkozások megfizetik adóikat, 80% azt gondolja, hogy a kisvállalkozások fizetnek, 10% gondolja csak azt, hogy normális dolog áthelyezni a vállalkozás székhelyét adóelkerülés céljából. Csak 6% bízik meg abban, hogy a vállalkozások valós adatokat közölnek. Számomra ez úgy tűnik, hogy bizonyos cégek eljárása azt a benyomást kelti, hogy a többség visszaél előnyeivel. Ez a kutatás viszonylag friss. Egy évvel ezelőtt azt láttuk, hogy a gazdasági adó egyfajta hitelességi szakadékot képzett a vállalkozások és a fogyasztók között. Üdvözöljük ezeket az intézkedéseket, kezdeményezéseket, ez biztató számunkra, és végső soron az akkreditációt azért kaptuk meg, mert felelősségteljesen járunk el az adó ügyekben, az adó átláthatóságban. Ami az adópolitikánkat illeti, mi elutasítjuk az adóelkerülést, az adóparadicsomok használatát, országonként jelentést készítünk, bemutatva, hogy a az adót ott fizetjük, ahol a nyereség keletkezik. Az SSZ adó terhével kapcsolatosan részletes információkat teszünk közzé. Végső soron meghallgatjuk az érdekelteket sokkal inkább, mint korábban. Az, hogy nyitott adópolitikát folytatunk, abban is segít, hogy tanuljunk az eredményekből. Mindig ellenálltunk annak a csábításnak, hogy adóelkerülést és adóparadicsomokat használjunk. Úgy gondoljuk, hogy ez a hozzáállás előnyünkre szolgál. Az összehasonlításban kiderül, hogy a kormányok nemzeti szinten lépéseket kívánnak tenni. Ez az intézmény és más európai intézmények, és ez a szakbizottság arra hívhatják fel a figyelmet, hogy mennyire lényeges kérdés ez az OECD BEPS kezdeményezése, amely a különböző országok közötti együttműködést tartalmazza, ugyanilyen célokat szolgál. A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy a vállalkozásoknak kell vezető szerepet játszaniuk a felelősség teljes eljárásban és átláthatóságban. Pontosan erre van szükség. Ez a megközelítés lehet, hogy nem mindenki számára a legalkalmasabb, de hallgatnunk kell arra, amit a közvélemény mond és a fogyasztók, a lehető legnyitottabbnak, legátláthatóbbnak kell lennünk. Köszönöm. Thank you, Mr. McEwan. Köszönöm szépen, McEwan Christian Komolet. Christian Komolet Irmannak adok most szót, aki a BNP Paribas adó igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr plan euh, BNP. Kiemelt bankként a BNP Paribas képviselőjeként örülök annak, hogy részt vettek az önök munkájában, és szeretnék megosztani önökkel néhány tapasztalatot. Ha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy bemutatnánk magunkat egy picit. A BNP Paribas 115 országban van jelen, és több mint 140 ezer alkalmazatunk van, 150 különböző nemzetiséghez tartoznak ezek. 48%-a dolgozóinknak Európában, a többi Európán kívül dolgozik, tehát tipikusan ö, ö, világcég vagyunk. Két pólusa van a tevékenységnek, ezek a hálózatos bank, tevékenységek, illetve a ö, hitelezési tevékenység és a beruházási tevékenység, a nagy beruházások finanszírozása. 73%-a a tevékenységünknek az elsőhöz, a többi a második oszlophoz tartozik. Mi vagyunk Európában az, az első bank, vagy a legnagyobb magánszemélyeket kiszolgáló bank, több mint 20 millió ügyfelünk van. Az önök munkájával kapcsolatosan azt tudom elmondani, hogy tevékenységünk is nyilván adóköteles, és eh, ahhoz, hogy egy ilyen nagy székcsoport, mint a miénk, eh, hosszú távon fennmarad, fennmaradhasson és sikeres legyen, száz százalékban meg kell, hogy feleljen a pénzügyi és adóügyi szabályoknak. Per definíció nem. Tehát az egyes országokban, ahol jelen vagyunk, száz százalékig követjük a helyi szabályokat, és ez a politikánk. A konformitás, a megfelelés szerintünk kulcs szó, és ennek megfelelően az adó befizetésünk is nagyon jelentős, amit a csoport Franciaországban 2014-ben adózott, az 2,2 milliárd euró, és ez a nettó árbevételünk alapján számítatott ki. 50 3,9 milliárd volt a nettó árbevételünk Franciaországban. Három kategóriába soroljuk a, az adózásainkat. Vannak specifikus adók, amelyek ágazati, pénzügyi ágazatra jellemző adók, ezek ilyen rendszerszerű adók, de mi is fizetünk áfát, és ugye sok esetben mi vagyunk a vég felhasználó, tehát nekünk kell megfizetni az áfát, és Franciaországban az áfa fizetést kiegészíti egy a fizetésekre lerovandó ugye, jövedelemadó is. És van vállalkozási adó is, amit fizetünk, nyilvánvalóan. Tehát most ha a vállalkozási adóra koncentrálunk itt, hiszen önök ezzel foglalkoznak elsősorban, akkor látni kell a globális helyzetet a világban, nem csak Franciaországban tehát a tevékenységünket, hanem hogy a világban mit csinálunk. 2,6 milliárd ö, ö, ilyen adót fizettünk 2014-ben, és ez egy nagyon jelentős összeg. Ha megvizsgáljuk, hogy hány országban nem sikerült nyereséget termelnünk, akkor ugye azt is látni kell, hogy ahol nyereséget termelünk, ott még az adóbevétel is kiadás nyilván, és 80%-ot nem haladhatja meg ez az arány, de a régiókban lerót, európai régiókban lerót adóink 28%-át teszik ki az adóinknak, Ázsiában 23%-át, és Afrikában pedig 26-27%-át a teljes adókiadásunknak. Tehát ez egy kiegyensúlyozott és jelentős összeg, kontinensenkre is lebontva, és ez persze nem takarhatja el ezt a tényt, hogy nyilvánvaló, hogy Európában, a fejlett világban nagyon magas adókulcsok érvényesülnek, sőt ugye hát ahol a székhelyünk van Franciaország, különösen magas adókat vet ki, de ez Olaszországra, Belgiumra is érvényes, ahol 34-38 százalékos, tehát majdnem 40 százalékot elérő az adóarány, és akkor ráadásul vannak állami szintű és regionálisan lerovandó adók, és azok az országok, ahol komolyan jelen vagyunk, azok között is van sok olyan, ahol 30% fölötti az adózási teher, mint Brazíliában, Japánban, Ausztráliában, csak hogy néhány példát idézzek. Ezekben az országokban nyilván, ahogy előzetesen is mondtam, teljes konformitást tartunk szem előtt, tehát megfelelünk minden helyi szabálynak, formálisan is fektettük ezt, hogy meg akarunk, meg tudunk felelni ezeknek a szabályoknak. De vannak olyan országok, ahol kevésbé fejlett az adórendszer, mint az említett országokban. Ugye vannak olyan országok, ahol a személyeknek történő hitelezés még gyerekcipőben járó tevékenység, nem kialakultak a pénzügyi adóügyi szabályok, és az országonkénti önök által is képviselt jelentés tétel ügyében azt tudjuk mondani, hogy pont ezekben az országokban a leggyengébb a, a bevételünk is. Tehát szinte rendszerszerűen mondható, hogy azokban az országokban, ahol nem vagyunk nagyban jelen, ott nem tudunk hatalmas bevételt sem termelni, és ennek megfelelően az adóterhünk is ö, hát jelentéktelenebb. De nyilvánvalóan országonként jól kimutatható részletesen, hogy milyen szabályok alapján milyen adót fizetünk. Az úgynevezett hagyományosan kooperatív adóknak nevezett csoportban nagyon odafigyelünk arra, hogy azok az országok, ahol jelen vagyunk, szinte általunk elfogadják azokat a transzparencia szabályokat, amelyeknek egyébként más országokban eleve meg tudunk felelni. Tehát inkább mi visszük, hozzuk ezekbe az országokba az átláthatóság elvét. és sok ö, ott vagyunk jelen, ahol, ahol elfogadták ezt az átláthatósági minimumot. Ami a nemzeti szabályok betartását illeti az egyes országokban, nagyon fontos elem, tudnivaló, a konformitás ö, szempontjából, hogy a transferek technikailag hogy zajlanak az OECD szabályoknak felülünk meg, ha nincs más helyi szabály, és ez egyébként a kedvezményezeteket hozza jó helyzetbe, mert nekik egyfajta garanciát ad. Mivel ugye világszég vagyunk, és a, a transferek tekintetében is megfogható világszinten a tevékenységünk. Fontos, hogy az elveink is átláthatóak legyenek, az OECD-vel kompatibilisek legyenek, és minden országban lekövethető legyen, hogy hogy működünk. Az értékteremtés, a helyi értékteremtés egyébként kiemelt prioritásunk, és arra is nagyon odafigyelünk, hogy a kedvezményezeket soha ne lehessen kétszeresen megadóztatni. Ezeket a szabályokat is tulajdonképpen sok országba mi hozzuk magunkkal. A banki ágazat most az utóbbi időben nyilván hát reputációja sokat szenvedett, kollégáim is elmondták, hogy ugye a totál kapcsán, hogy fontos a helyi gyökérverés, hogy helyben is hiteles és hosszú távú legyen a fellépés. Nekünk is ez az élvünk. Nem akarjuk ki a pénzt az országokból, hanem az optimizációt nem úgy így fogjuk föl, hanem úgy, hogy hosszú távon imidzset teremtünk, és a, ahogy a kőolaj kitermelőknek nekünk is nagyon előre kell gondolkodnunk, tervezni kell a bevételénket, a profitunkat, a beruházásainkat. A transferek politikája, amit az előbb is már említettem, határozza meg az egész igazgatási struktúránkat, és mindez úgy lett eleve kialakítva, hogy megfelelhessen a nemzetközi normáknak, módszereknek, metodikáknak. És minden országban helyileg is megteremtse a kellő reputációt számunkra. Ebben az előkészítő gondolkodásban mondom, kezdettől fogva figyelünk a teljes körű konformitás betartás, konformitásra, és a, egyébként a szociális rating agency is elismerik ezt a tevékenységünket, amelyek mindig nagyon pozitívan nyilatkoznak a BNP Paribas tevékenységéről. Felsorolhatnám itt azokat a, a szert notifikációkat, amelyek ilyen értelemben minket dicsérettel illettek. Köszönöm szépen mindhármójuknak. Most pedig a kérdések és válaszok köre következik. Eliza Ferrérenek adok szót először a két társ előadónk közül. Angolul szeretnék kérdezni, mert itt talán könnyebb angol nyelven a bizottságunkban dolgozni. Köszönöm szépen mind a három előadónak, hogy eljött, és köszönöm az előadásokat. Mindenek előtt azt köszönöm, hogy a parlamenttel hajlandóak párbeszédet folytatni, ami már magában is azt bizonyítja, hogy a vállalat pártoknak is kötelességük a társadalom felé megmagyarázni az adózás rendszerét, és hogy ezt önök el is ismerik. Részletekre menő kérdéseket szeretnék föltenni. Először is mindegyiküket meg szeretném kérdezni arról, hogy mivel mindannyian úgy látom, hogy megértik a vállalati felelősségvállalás elvét, Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon sok olyan vállalatcsoport van, amely azt mondja, hogy a verseny annyira éles, hogy nem tudják ezeket az elveket gyakorolni, hogyha mindenki más nem tartja be ezeket az elveket a vállalati felelősségvállásról, már pedig ez egy nagyon kockázatos játék, hiszen nagyon sok időbe kerül, mire a helyzetet megváltoztatják. Nagyon fontos szereplők a multinacionális cégek között, fel kell, hogy vállalják ezt a szerepet, és vezető szerepet kell, hogy játszanak, különben soha nem valósul meg a változás. Szeretném megkérdezni tehát, hogy saját magukat hogy látják ebből a szempontból a többi versenytárshoz képest. Egy igen erős verseny jellemezte piacon működnek, a közzétett gyakorlataikat már is elismert előnyként tudhatják elkönyvelni hogy látják, hogy mi az előnye és mi a hátránya annak, hogy ezeket a gyakorlatokat vallják, teljesen tisztán gazdasági szempontból és természetesen azt tudjuk, hogy társadalmi szempontból az a fontos, hogy ebben az irányban mozduljon el mindenki, de gazdasági szempontból ez hogy értékelhető? Aztán egy kicsit részletesebb kérdést intéznék a, külön, a, a három előadáshoz. A BNP Paribas előadójának mondanám, a sajtóban azt hallottuk, hogy önöknek több mint 200 helye található az, az adóparadicsomoknak nevezett országokban. Ez még mindig korrekt, ez még mindig így van, vagy változóban van ez a helyzet? Illetve, ugye önök azt mondták, hogy nagyon szigorú magatartási kódexnek megfelelően működnek. De Szeretném kicsit többet hallani erről. Azt, beszéltek Panamáról, beszéltek arról, hogy onnan elköltöztek. Tehát hogy felelnek meg ezeknek az elveknek? Csak az OECD listájának megfeleléssel, vagy vannak-e még titkos megállapodások, vannak-e nagyon-nagyon alacsony adóráták, vannak-e az ügyfeleik felé ilyen megállapodások, hiszen azt halljuk, hogy a bankok maguk segítenek az ügyfeleknek az adóelkerülésben, tehát ez egy módon valahol része a tevékenységüknek. Ez gyakorlata vagy nem? A totál képviselőjének intézném a következő kérdést. Önök ugye hatalmas multinacionális cég, nem látják -e annak relevanciáját, hogy esetleg mégis valamiféle agresszív adó optimalizációt, agresszív adótervezést gyakorolhassanak, annak fényében, hogy nagyon vannak olyan adórendszerek, amelyek nagyon alacsony rátákkal operálnak. Azt hallottuk, hogy a Total az összes leányvállalatainak számát is nyilvánosságra fogja hozni az idén. Ön azt, önök azt mondták, hogy 30 leányvállalatuk van Hollandiában, de ez nem felel meg teljesen a más forrásból kapott információknak. Mi az előnye annak, hogy a leányvállalataikat például Hollandiába helyezik? annak a lehetősége, hogy a kamat és a jogdíjfizetést nem sújtják adóval ebben az országban? Vagy más jogi előnyei vannak? Aztán tudjuk, hogy Bermudán, a Kajmán-szigeteken és a Bahamákon is vannak leányvállalataik, ezek ugye szintén adóparadicsomok. Kilenc ilyen ilyen leányvállalatról hallottunk, de 19 más létezik más adóparadicsomokban. Akkor most ezt hogy tekintsük? És, és, és akkor most végül is mi a korrekt szám, mi a valódi szám, és mi az önök stratégiája? az a véleményük önöknek is, hogy ezek az országok adóparadicsomoknak minősülnek, hiszen 82 hivatalosan megállapított adóparadicsomról szólnak a szakértők, úgyhogy egy kicsit zavaros a kép számunkra. Aztán az adóbevételről is szóltak, hogy világszinten, illetve francia szinten mennyi volt. Most a világ szinten tapasztalt adóbevételeknek van egy bizonyos mintája, ami követhető. Vannak ebben nem jelentett nyerességeik a különleges jog joghelyzete rendelkező területeken, vagy mindent teljes mértékben bejelentettek. És szeretném tudni a harmadik előadótól, hogy hogy nyilvánosan hogy ismerték el az önök törekvéseit. Aztán azt mondják, hogy az országonkénti jelentés és az átláthatóság hívei. Meg tudják-e mondani, hogy mi az előnye ennek a magatartásnak, és hogyha túlságosan sokat jelentetnek meg magukról, túlságosan nyilvánossá tesznek mindent, akkor ez a többi versenytárshoz képest milyen hátrányokkal járhat. mennyire lehet messze menő az átláthatóság ezen az, ebben az ágazatban. Olyan úgy értem, hogy mennyire lehetnek átláthatóak, mennyire mehetnek el, a, miközben azért nem fenyegetik a saját versenypozíciójukat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, Eliza. Most Mikael Toirer következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az ágazat képviselőinek azt, hogy hajlandók voltak eljönni és párbeszédet folytatni velünk. Társelőadóként igen sok kérdésem van nekem is. Szeretném először is meg említeni azt, hogy igen sok multinacionális vállalatot meghívtunk, akik közül sokan megtagadták a velünk való együttműködést. Ennek ezt igen nagy sajnálattal vettünk sok helyzet volt, ahol a jogszabályról szóló viták során lobbiztak nálunk, és most pedig nem fogadták el a meghívásunkat. Ezért örülök annak, hogy ez a három cég elküldte a képviselőjét, és kérdéseket tehetünk föl nekik, amelyeken által megérthetjük, hogy egy multinacionális cég vezetési vezetése számára mik a legfontosabb elvek az adótervezés területén a totál képviselőjének mondanám. Ugye a totált megnézzük, valódi nyersanyagokkal operál, úgyhogy ebből a szempontból könnyebb a gazdasági tartalmat meghatározni a, náluk. Sokkal nehezebb talán ez a feladat, amikor a bankszektort, a pénzügyi szektort nézzük, ahol virtuális árukról van szó. Meg tudnám magyarázni, hogy technikai szempontból hogy tervezik az adókat, hogy a, amikor befektetési programokat, amikor piacnyitást terveznek, amikor azt tervezik, hogy állandó képviseletet nyitnak valahol, akkor gondolom, hogy először is megvizsgálják a piaci lehetőségeket az új piacokon, ahol, ahová beszeretnének lépni, de utána, ezt követően a következő fázisban nyilván az adóügyi, adóbeli hatásokról is beszélnek. És ugye itt ilyen befektetési, beruházási számításokról van szó. Szóval szeretném, ha elmagyaráznák, hogy hogy végzik ezeket a számítások, számításokat. Aztán Eliza Ferreira kollégám már megemlítette az országonkénti jelentése kérdését. Ahogy tudják, az OECD BEPS projektje is ezt javasolja a, tehát, hogy az országonkénti jelentéseket adják be az NGO-k felé is, tehát a civil szervezetek is ezt javasolják, és a, és a szakértők is, hogy ezek az országonkénti jelentések legyenek nyilvánosak. Na most az ágazat képviselői azt mondják, hogy ha ezt megtennék, akkor ezzel nagyon sok üzleti titkot, fel, titkot felfednének, és az versenybeli hátrányt jelentene az Európában székhelyel jelen, rendelkező <clears throat> multinacionális cégeknek. Önöknek mi a, mi a véleménye az országonkénti jelentések nyilvánossá tételéről? A harmadik kérdésem az lenne, Elnézést, ezt elfelejtettem, úgyhogy ha lehet, majd visszatérek rá később. Alors, euh, au nom du groupe PP... A frakció közül a néppárt részéről először Danita Hübnert halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem volna a CCCTP-vel kapcsolatosan. Ezt nem említette meg ezt a kérdést, és nagyon sok reményt keltett sokakban, hogy ezzel közelebb kerülünk a probléma megoldásához. A multinacionális cégek adózására gondolok, és a közös társasági adóalapra. Az önök cége, ha jól értem, a nemzetközi csoport különböző tagjai külön működnek, vagyis nem alkalmaznak transferár rendszert. Hogyan gondolkodnak a konszolidációról? önök is ezt eh, elfogadják ennek az előnyeit, vagy pedig a felépítésük miatt ellenzik a konszolidációt. Másodszor pedig az adóügyi vitákra szeretnék rákérdezni, amelyek az elmúlt időszakban felzaklatták a világ közvéleményét. Ezek nemzetközi adozásra vonatkozó viták. Az ön véleménye szerint mi volna a legjobb rendszer a nemzetközi csoportok megadóztatására és az ezzel kapcsolatos jogviták rendezésére? Ön úgy gondolja-e, hogy a jelenlegi rendszer megfelelő, és alkalmas arra, hogy megoldást találjunk ezekre a jogvitákra, vagy pedig inkább amellett volna, hogy legyen egy kötelező választott bíráskodási eljárás. Ez nagyon fontos kérdés. Ami pedig az átláthatóságot illeti, ha tetszik, ha nem, hosszú távon ez lesz a trend, ez lesz a cél, még hogyha az OECD BEPS projektjének bizonyos elemei esetleg kudarcot vallanak is. Azért ezek a törekvések meg fognak maradni. Van egy kicsit furcsa, talán perverznek hangzó kérdésem. Gondolja-e, hogy a nemzetközi cégek tudatában vannak annak a ténynek, hogy ez egy új trend, amely folytatódni fog, nem egy egyszeri erőfeszítés vagy esemény, ami a LuxLeakshez kapcsolódik. Ön szerint megvan-e annak eh, a veszélye, hogy még innovatívabb megoldásokat találnak ki az adó elkerülésre a mostaniak helyett. Tehát azok, akik ki akarják kerülni a szabályokat, mindig egy lépéssel előttünk járnak, vagy a szabályozás előtt járnak. Nincse meg ennek a veszélye. Elnézést, hogy ilyen kérdést teszek fel. Mi a benyomásuk? A nemzetközi társaságok világa valóban komolyan veszélye az átláthatóság ügyét. Köszönöm. Köszönöm. Most az ECF frakciótól Pirkulónen ellen asszonyt halljuk. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm az ECR frakció mindig is üdvözölte azt az elképzelést a bizottság részéről, hogy az adópolitika legyen a tagállamok felelőssége, vagyis hogy ez legyen tagállami hatáskör. Most pedig a bizottság jelenlegi munkáját is üdvözöljük, és a tagállamok munkáját, hogy elősegítsük az adó csalás, adóelkerülés és az agresszív adótervezés elleni küzdelmet minden releváns nemzetközi fórumon. Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan a következő kérdésre keresek választ. Az európai államoknak hogyan kellene egyszerűsíteni ők adórendszerüket, hogy a vállalkozások számára kiegyenlítettek legyenek a versenyfeltételek az egységes piacon. Melyek a legártalmasabb és átláthatatlanabb adószabályok a társaságok számára, amely megakadályozza, hogy növekedjenek és beruházzanak Európában. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében Torvalds úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A spagetti westernek világában úgy látom, hogy most a rossz, a jó és a csúf küzdelmének vagyunk tanúi, és legalábbis egy első pillantása önök úgy látszik a jók táborát erősítik. Ami a strukturális kérdéseket illeti, kiderül, hogy különböző feltételek között teljesülhet az gazdasági növekedés kis és nagy országokban. Ha valakit az elmélet is érdekel, Alszinának van erről egy nagyon érdekes cikke. A gazdasági növekedés úgy tűnik, vagy ez a fajta feltételrendszer a kis országokat arra ösztönzi, hogy az agresszív adóelkerülés terepére merészkedjenek. Ezzel egyetértenek-e? hogyha az önök társaságának a tevékenységéből indulnak ki, alá tudják-e támasztani ezt az elméletet? Van ennek valamilyen alapja, háttere, vagy Európában még komolyabb problémával kell szembenéznünk, ami a gazdasági növekedés feltételeit életi. Köszönöm szépen, kolléga, a GUE nevében Fábio Domázi. Köszönöm szépen, elnök úr lövöldözés nélkül nincsen egy igazi western, úgyhogy én kezdem a lövöldözést. A BNB Paribas képviselőjének szeretném irányítani az első lövedéket. A Huffington Post egy cikke szerint a BNB Paribas vagyonkezelő egysége az ukrajnai ügyfeleknek olyan tanácsot ad, hogy hogyan kerülhetik el az adófizetést offshore cégek létrehozásával. Van-e negatív tapasztalatuk, ez a második kérdésem, az országonkénti jelentéstétele kapcsolatosan, hiszen a banki tevékenység talán az egyik legkomplexebb tevékenység, ami a nyereségességet és a részvények árát illeti. És a totálhoz eh, szeretnék még egy eh, kérdést feltenni az átláthatósága kapcsolatosan. A 178 eh, leányvállalatuk közül 30-at miért nem tüntettek fel a leányvállalatik listájában, amelyet 2013-ban tettek közzé? Mi ezeknek a leányvállalatoknak a szerepe? Ahozan Ferrer a kolléga említette, a Bermuda, Bahama és Cayman szigeteken lévő 19 vállalkozásuk közül 9-et bezártak. Miért? Miért van olyan sok üzleti tevékenységük a hollandiai lányvállalatokkal kapcsolatosan? Gondolom nem csak azért, mert Hollandiában eh, engedélyezik, hogy e- amerikai dollárban vezessék a könyveiket, milyen százalékban irányítják a nyereségüket Hollandián keresztül. Az előbb említette a nyereségességük mértékét, most azt jelentették be, hogy Franciaországban fizetnek adót, váltottak a, az üzleti modelljükön, miért fizetik meg most azt az adót, amit korábban nem, csak azt nem kell feltételeznem, hogy korábban megpróbálták elkerülni a társasági adó befizetését. Hello, monsieur... Köszönöm, most a független képviselő közül Zárjanapulosz úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy Önök harmadik félnek is szeretnek tanácsot adni. Görögországban nagyon nagy bank az Agri Bank, amely tipikusan mezőgazdáknak ad kölcsönt. És Görögország egészen gyakorlatilag most el van adósodva ennek a banknak, és ez a bank korábban állami tulajdonban volt, és akkor jött a BNP Paribas, és azt mondta a görög államnak, hogy a bank egészséges részét ingyenők átalakítják, és a nem egészséges hitelezési részt pedig le kell építeni. Ez óriási botrány volt Görögországban, és a BNP Paribas adta ehhez az ötletet. Másodszorban kormányunk nagyon közel áll most egy megállapodáshoz az, a három intézménnyel a problémáink kapcsán is. A megállapodás egyik fontos eleme az, hogy népünknek most újabb adókat akarnak a nyakába varni. Ez egyszerűen provokáció már. Provokáció egyáltalán arról beszélni, hogy ezek a bankok, nemzetközi bankok hogyan lépnek föl, és hogyan teszik az egyes polgárok vállára a saját adóterhük befizetése helyett a problémákat. Tehát, ha nem lett volna Maastrichti szerződés és tőkáramlásról szóló megállapodás, szabad tőkáramlás, akkor lenne önöknek ennyi privilégiuma, adóügyekben ezekben az országokban? És a bizottságunktól kérdezem. Sok multinacionális céget kérdeztünk már, de egyesek nem is voltak hajlandók válaszolni. Miközben európai pénzeket használnak föl. Nem kéne bizottságnak javasolni, hogy az európai pénzeket felhasználó, de Európának válaszolni sem hajlandó országokat szankciók alá vonjuk? Itt van a Coca-Cola Európa például, vagy az Eldorado cég, amely Hollandiában működik, és számos elemét a Görögországgal megkötendő úgymond megállapodásnak maga találta ki. Jó kérdések. Ezekről beszélünk majd, és majd arról is beszélünk, hogy miért nem fizetnek adót egyes görög. Elnök úr, elnök úr, Köszönöm. Most Anna Gomesnek adok szót a szocialista frakcióba. Köszönöm, elnök úr. Nem tudtam itt lenni, már múltkor, de az asszisztenseim itt voltak. És megállapítom nem, hogy a 85 százalék be nem fizetett adó arány kapcsán azért fel kéne vetnünk itt pár kérdést. Hogyha ilyen mértékben elkerülhető. Konkrétabban azt szeretném megtudni, hogy önök szerint milyen közösségi politikát kéne kialakítani, amely jobb kereteket szabna, és igazságosabb adóztatási feltételeket. Ugye Moszkovicsi biztos ennek a felelőse, elkezdte már a munkát. Önöknek az eddig intézkedésekkel kapcsolatban mi a véleménye az eddigi javaslott intézkedéseknek, amely a CCTB rendszeren belül valósulna meg, és mi az önök álláspontja azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy országonkénti legyen a jelentés tétel, mégpedig kötelező érvényel. Merci beaucoup. Köszönöm, Anna Gomes. Mono úrnak adok szót. Euh, Köszönöm szépen. Én a BNP Paribas képviselőjéhez szeretném feltenni a kérdésemet. Mi volt az önök luxemburgi döntésének hátterében, ami nemrégiben történt, és az elő előzetes feltételes adó megállapítás kapcsán történt lépés, és mit értek el azzal, hogy a, a, a szabályozás nélküli helyzethez képest most mi a különbség? Köszönöm. Nincs az EFDD frakciótól kérdés, jó? Akkor megadom a lehetőséget a válaszadásra és akkor majd most talán kezdjük a BNP képviselőjével, és végül a Totál képviselőjét kérjük. Köszönöm, elnök úr! Valóban sok izgalmas kérdést kaptam. Remélem, hogy egyet sem hagyok ki. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy milyen a jelenlétünk az adóparadicsomnak mondott országokban, és volt a kérdésben egy kis utalás az OECD megalapításaira is. Szögezzük le. Nagyon szigorú nálunk az elszámolási rendszer, amely kizárólag legitim eszközöket enged meg nagyon aberrásnak tartom azt, hogy minket összemossanak más cégekkel. Ilyen szempontból több száz, több ezer ö, dolgozónk ö, tanúsíthatja, hogy ez a fajta gyengeség minket nem jellemez. A másik támadható kérdés, vagy probléma az, hogy sohasem változtattuk meg az elképzelésünket az utóbbi idők fejleményei ellenére is. 2008. októberében volt először konferencia arról, hogy a G20-ak összeültek, hogy az adóparadicsomokkal foglalkozzanak, és azóta jelentős, nagyon sok változás történt, globális fórumot hoztak létre az OECD felügyelete mellett, és a több száz elemből álló intézkedés lista kapcsán most már szét lehet választani a konform és nem konform vállalkozásokat egymástól, objektív módon. Tehát világosságot hoztak az ügybe, és vannak a, a szeriózus cégek, és vannak az obskurus cégek. És ennek az objektív feltáró munkának az eredményeképpen kiderült, hogy a BNP Paribas tiszta ebben az ügyben. És nyilván megnéztük mi is annak a nem egy működő országoknak a listáját, amit egyébként pont Franciaországban adtak ugye közzé, és Ennél újabb azóta nincs, mi ezen nem szereplünk. Most egy jogi, joghézag miatt várat magára az új lista, a francia és a nemzetközi lista létrehozása, de mi továbbra is a világfórum döntéseihez tartjuk magunkat, és nyitottak vagyunk erre a felmérésre. Mi olyan országokban vagyunk csak jelen, amelyek a nemzetközi normákat magukra kötelezőként elismerik, és ahol valódi tevékenységet végzünk. Ami Luxemburgot illeti, 3700 alkalmazottunk dolgozik Luxemburgban. Mi a legnagyobb kiskereskedelmi bank vagyunk Luxemburgban a Fortis átvétele óta, és a Fortis maga is korábban felvásárolt egy luxemburgi, akkor legnagyobb bankot, és ott valódi üzleti tevékenységet végzünk, a civil szervezetekkel is sok kapcsolatunk van, és a jelenlevő civil szervezetek is valós tevékenységet végeznek, Ilyen alapon ugye Luxemburgot, Belgiumot is, ha adóparadicsomnak minősítik, ami persze szerintem irracionális, akkor, akkor jelen vagyunk. De hát 30%-os társasági adót fizetünk, kérem szépen, tehát és teljesen téves ez az összevetés. Mi megfelelünk az említett listák mindegyikének valós tevékenységet végzünk mindenhol, ahol jelen vagyunk, és vigyázzunk az átláthatóságra minden országban, ahol működünk, és ami pedig a könnyített adózás illeti, ezzel ha akarnánk sem tudnánk élni, mert Franciaországban nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a pénzintézetekre különösen, és ö, annyira szigorúak ezek a szabályok, hogy nincs esély sem a privilegizált adózás kialakítására. Tehát ö, nyilvánvaló, hogy a francia adókulcs miatt is hát szükségesek ezek a szigorú szabályok. Franciaországban is vannak adókedvezmények, bizonyos területek, ágazatok, de mi nem tartozunk ebbe a körbe. Mi a normális adókulcs alapján adózunk már nagyon régóta, és ami pedig a jelenlétünket illeti olyan országokban, ahol vannak adókedvezmények, ott is transzparens a jelenlétünk, átlátható. Inkább azt kéne felvetni, hogy mit teszünk az ügyfelekért, pont az átláthatóság érdekében. Más bankok is, a milyenkhez hasonlóan, de a milyen kifejezetten segíti az adóhatóságokat feladatunknak tekintjük az adóhatósággal való konstruktív, preaktív együttműködést, bizonyos adatokat mi gyűjtünk össze az adóhivatalok számára. És együttműködünk nyilvánvalóan. Egyre jobban az automatikus rendszerekben is, amelyek 2005-ben kezdődtek, és azóta kiterjesedtek, és az utóbbi időben ugye az USA is beindított egy ilyen mm, projektet, ehhez is csatlakoztunk. Az automatikus OECD által javasolt adat cserében is részt veszünk, az európai automatikus adatcsererendszerben is, tehát minden egyes megkeresésre a bankunk pozitívan válaszolt, kiépítette a szükséges eh, IT eh, számítógépes eh, hátteret, ahhoz, hogy meg tudjunk felelni, és nagyon lelkiismeretesen és önként és nyíltan teljesítjük adó kötelezettségünket és az ezzel járó technikai feltételek megteremtését. Európában, ahol a magánbanki tevékenység eh, nagyon fejlett, mi az ügyfeleinktől is elfárjuk eh, a konformitást és az adó szabályoknak való megfelelés, már amennyiben ez a kompetenciánk. Tehát eh, szerintem pozitívan, megfoghatóan hozzájárulunk az adó behajtás hatékonyságához és az adószabályok tiszteletben tartásához. Kaptam egy kérdést, nem tudom, hogy ugye a vitarendezéssel kapcsolatos se ez. Igaza van, asszonyom, hogy említi a témát. Az utóbbi években mi is megfigyeltük, hogy a kettős adóztatás kizárása, amely korábban jól működött, egyre kevésbé hatékonyan működik. Miért? Először is eleve nem terjed ki ez a mechanizmus minden adótípusra, Azon kívül, mivel egyre nagyobb az adóhivatalok ellenőrzési terhe is, épp az új említett szabályok miatt egyre kevésbé tudnak oda figyelni eh, a kettős adóztatás ügyeire, sőt most már hármas meg négyszeres adóztatás is előfordul adott esetben a helyzet bonyolultsága miatt. Tehát tény, hogy nem működik a rendszer optimálisan ugyanakkor eh, továbbra is érvényesek azok a büntetések, amelyek eh, ha ilyen történik, akkor a pénzintézeteket eh, sújtják, és a, a megegyezésre kényszerítik a, a feleket, tehát van egy ilyen egyeztetési mechanizmus, de valóban egyre több az ilyen dosszié, egyre több az ilyen vitás ügy, amely kezelést igényel ami ennek a szabályozási, kötelező szabályozási vonulatát illeti, hogy legyen -e kötelező szabályozás, hát az biztos, hogy ezen gondolkodni érdemes. Európában ugye az arbitrás rendszer nem úgy működik, mint az USA-ban, erről is vita zajlik, nem optimálisan működik a rendszer, az biztos. 2003-2005 között is már felmerült ez, és az utóbbi időben ugye újra. Tehát a probléma fennáll, megszaporodtak a cégek, a határokon átnyúló operációjú működésű cégek, és egyre több potenciálisan a kettős adóztatást lehetővé tevő struktúra. Illetve mindez megfejelve az agresszív adóelkerüléssel valóban nagyon kaotikus képet teremt. Szerintünk is ezért kell még inkább odafigyelni arra, hogy a vállalkozások rendszer szerűen vállalják a konformitást minden területen. Tehát ez is csak ugyanabba az irányba mutat. Remélem, hogy válaszoltam a kérdések többségére. Volt még itt egy tényleg. A luxemburgi ügy. Ahogy már röviden elmondtam, Luxemburgban valós tevékenységet végzünk, komolyan jelen vagyunk, helyi bankként is fungálunk, és a luxemburgi, de más tagállamokban érvényesülő helyzet arra tanít minket, hogy az előzetes döntéshozás, a feltételes adó megalapítás jó gyakorlat lehet, egyre elterjedtebb egyébként, majdnem minden tagállamban jelen van, és az OECD is nem véletlenül támogatja ezt, ezen visszaságok visszaszorítása érdekében. de mindig a helyi igazgatás értelmezi az alapadószabályokat, és mondja meg az adófizetőknek a konkrét gyakorlati adózási feladatokat. A törvény értelmezése helyett az adó az örvény értelmezése az adóhatóság feladata, ez ugyanakkor kockázattal is jár, mert akár nem szándékozott módon is adóversenyhez vezethet egy-egy nemzeti adóhatóság döntése. És ezért is jó a bizottság március 18. javaslata az automatikus adatcserére. Világosak voltak a válaszok. Mekiven úr, ön válaszolhat most. Thank you. Um, e Köszönöm szépen. Két országban működünk csak, úgyhogy um, valóban egy kicsit más helyzetben vagyunk, mint a Total vagy a BNP páriba, amelyek a szó valódi értelmében nemzetközi vállalkozások. Az SSI e hosszú távon fenntartható vállalkozás nem a rövid távú nyereség után futunk, vagy nem ezt hajszoljuk. Az adőgyi álláspontunkat felismerik az részvényeseink is, hogy mi felelősségteljes vállalkozás szeretnénk lenni. Más cégek is tesznek eh, nyilvános eh, nyilatkozatokat eh, ilyen témákban. Minden esetre úgy gondolom, hogy a mi részvényeseink felismerik a helyzet komolyságát. Gyakorlatilag önkéntesen tesszük meg ezeket az intézkedéseket. Elsősorban válaszként a fogyasztók és a közvélemény sürgetésére válaszolva, ami a konkrét kérdéseket illeti. Most a versenytársak elkerülő tevékenységéről nem akarok nyilatkozni, de ami a mi intézkedéseink gazdasági előnyeit illeti, az átláthatóság fokozása, és hasonló intézkedések. Ezzel kapcsolatosan nagyon egyértelműen leszögeztük a nyilvánosság előtt, hogy mi nem használunk adóelkerülési megoldásokat, és ez olyan előnyt ad nekünk, hogy a fogyasztók általában preferálják az úgynevezett jól viselkedő vállalkozásokat. Ahogyan korábban is elmondtam, a külső akkreditáció útján indultunk el, mi ezt a megoldást választottuk. Eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ez az egyik olyan kezdeményezés, amit felvállaltunk, de a lényeg, hogy hosszú távon fenntarthatóak és felelősségteljes vállalkozást szeretnénk lenni. A dőügyben és más ügyekben is. Ami pedig az országonkénti jelentéstétel kérdését illeti, ezt a beszámolási formát is önkéntesen vállaltuk fel. Szinte ez még egyszerűbb megoldás is számunkra, persze, mert mi csak két országban működünk, nem úgy, mint a BNP Paribas, amely többen. Egyensúlyt kell létrehozni a között, hogy megfelelő információt adjunk a részvényeseknek a gazdasági tevékenységünkről, az adóról és hasonló kérdésekről, anélkül, hogy kereskedelmi titkokat adnánk ki. Megfelelő tájékoztatásra van szükség, hogy az éreketek számára a legrelevánsabb információkat osszuk meg. Ami a közös vállalati adóalapot illeti, úgy gondolom, hogy a különböző területek közötti együttműködés olyasmi, ami nagyon lényeges. A javaslatok arról szólnak, hogy az adófizetési szabályokat szigorítsák, stb. stb minél több az együttműködés az adóhatóságok között, a különböző tagállamok adóhatóságai között, annál nehezebben tudják majd elkerülni a vállalkozások az adófizetést. Az információ csere olyasmi, ami ebben kulcs szerepet játszhat. Tehát eh, mi mindenképpen támogatunk minden olyan intézkedést, amely az átláthatóságot és a nyíltságot fokozza, és eh, elősegíti az együttműködést és az összehangolást az adógyi rendszerek között, hogy mindenki méltányos mértékben fizesse be adóját. Nagyon lényeges tehát, hogy az adó kérdésekben is megvalósuljon a versenyfeltételek kiegyenlítettsége, hogy a tagállamok megfelelő adó szabályokat alkalmazzanak, ami pedig az EU-t és az OECD-t illeti, nekik kulcsfontosságú koordináló szerepük van. Ez a három elem olyas valami, ami remélhetőleg méltányosabb adóügyi rendszert hoz majd létre a különböző területeken the transfer pricing changes, um, obviously one of, the, one of the key questions. I mean, I think, again, use of transfer pricing is a... Is a a transzoperációs uh, változások nagyon lényegesek, uh, és ez fontos uh, eszköz az adóelkerülés megakadályozására. És persze ezt úgy kell kialakítani, hogy a célt megfelelően szolgálja, az OECD fejlesztése egyelőre működik, úgy gondolom, hogy ez támogatást érdemel, ami pedig az országonkénti beszámolást illeti, hogy ez most kötelező legyen-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy a pozitív változás két úton történhet meg, lehet ez önkéntes vagy kötelező. azok a cégek, amelyek átláthatóak és méltányos módon osztják meg információjukat, nagyon fontos szerepet kapnak. De hogyha azt látjuk hosszú távon, hogy nem fizetnek elég adót a vállalkozások, akkor kénytelenek lehetnek a hatóságok az kötelező intézkedésekhez folyamodni. So those were certainly my, my SSC's responses in relation to the, the questions which have been raised. I mean, I, say I, I nagy érdeklődéssel hallgattam a kérdéseket. Egy kicsit más helyzetben vagyunk, mint a Total vagy a BNB Paribas. Köszönöm szépen, mindez világos volt, Monyati asszony. Merci bien. Euh, j'avais beaucoup de questions, donc... Köszönöm szépen. Igen, sok kérdést kaptam. Remélem, hogy mindegyiket meg fogom tudni válaszolni, hogyha mégis elfelejtek közülük néhányat, akkor kérem emlékeztessenek rá. Volt egy olyan kérdés, hogy jobb, jó vagy rossz-e a szervezettségünk. Hát az, hogy 35 százalék az átlag, az egy, csak egy dolog, de Norvégiában 85%-os adót fizetünk. Tulajdonképpen az nyersanyagoknál mindig ez a helyzet. Az átlag egyébként, az adó átlag az körülbelül 50, kicsit 50% fölött van. A kőalaj kitermelés különösen azoknak az országoknak a számára fontos, a, a fejlődő országok számára, ahol működünk, és ezt mi is nagyon jól tudjuk és ott talán más adórátákkal is dolgozunk, mint, mint, mint máshol elnök. Azt mondta, hogy 50 3 százalékos az adó, ez csak a vállalati adó, vagy még itt, vagy, vagy ehhez a, még más adófajták is tartoznak-e? Válasz, nem csak a társasági adó tartozik ide, aztán még a kitermeléssel kapcsolatban még még ehhez jár 5 milliárd elnök, tehát még 5 milliárd plusz a 8,5 milliárdhoz képest? Igen. Aztán az adópolitikánkkal kapcsolatban is kaptam kérdést, illetve erre azt tudom mondani, hogy ott adózunk, ahol kitermeljük a nyersanyagot, illetve ahol a nyerességet megtermeljük. Ezt szorgalmazzuk mindig, és ez a totálnak különben az elve az adónk 55%-át az afrikai országokban fizeljük, fizetjük, Európában kb. 20%, ez a szám, a felmaradó részt pedig a világ más részeiben fizetjük, Európán belül pedig Norvégiában fizetünk legtöbb adót, mivel ott termelünk ki legtöbb olajat. Egyébként még az Egyesült Királyság és Hollandia is ide tartozik az európai érdekeltségeink közé. Aztán ahhoz a kérdésről, hogy 2012-től 14-ig Franciaországban miért nem fizetünk adót, azért, mert sajnos nem termeltünk nyerességet, csak veszteségeink voltak. 2011-ben fizetünk nyerességadót, mert akkor volt nyerességünk Franciaországban, aztán 2015 első negyedét látva azt tudom mondani, hogy valószínűleg remélhetjük, hogy ebben az évben ismét tudunk már nyerességadót fizetni. Ez azon múlik egyébként, hogy Franciaországban főleg finomítókat, petrokémiai feladatokkal foglalkozó gyárakat működtetünk, amelyeket nagyon súlyosan érintett a válság. 2012-ig az olajárak alakulása lehetővé tette, hogy keressünk. Azóta a finomítók nagyon rosszul, rossz nyereséggel működtek, de aztán most talán az idén kicsit jobb lesz megint a helyzet, mivel a, nyers, a nyersolaj ára másképp alakul. Az a tehát a Franciaországban fizetett adók, nyerességadó kérdése az tulajdonképpen ettől függ a nyersi olajáraktól és a finomítók helyzetéről, semmiféle manipuláció vagy adó átcsoportosítás nem játszik itt szerepet az adófizetés megoszlásáról ennyit szeretném mond, szeretnék mondani, aztán az a Hollandia és a különböző adóparadicsomokkal kapcsolatos kérdésről. Há, azt mondják, hogy 30 leányvállalatunkat nem szerepel tetszük a listán. Ezek konszolidált leányvállalatok, körülbelül három olyan, 30 olyan leányvállalat van, amely nem konszolidált, és ezért nem szerepel a listán, listán mert az adott vállalatcsoportban birtokolt részünk nagyon kis, kicsi vagy jelentőségteljes, nem játszik szerepet az egész vállalatcsoport szempontjából, és a konszolidációs előírások, amelyek nagyon világosak, ezeknek értelmében, hogyha nem gyakorolnak jelentős hatást az összesített mérlegre az adott lányvállalatok, akkor ezeket nem kell az összevont listán feltüntetni. Na most a holland lányvállalatokat illetően nagyon magas tőke tartalmú tevékenységet folytatunk, és partnerségeket is teremtettünk. A, a, a kőolajiparban egyébként van egy ilyen szövetség, amely, amely a, egybefogja a különböző vállalatokat, de itt a, a holland telephelyeink miatt nincsenek adóügyi előnyeink. Aztán vannak olyan vállalatok, amelyek, a, amelyeknek ugyan Hollandiában van a székhelye, de valahol máshol termelnek akár egy fúrótorony Norvégiában vagy máshol, és ezért ahol helyileg kitermelik a kőolajat, ott is fizetnek adót. Például az lehet, hogy a vállalat székhelye Hollandiában van, de a vállalat csoport székhelye viszont Franciaországban. És korábban Bermudára is tettünk vállalat székhelyeket, mivel a közösségi jogszabályok ezt megengedték. A monnaie locale, et vu le montant de nos investissements, il arrive fréquemment... A beruházások tükrében úgy gondoljuk, hogy helyi pénzeket is generáltunk ezzel, de nem tervezünk helyi jog alapján működő cég létrehozást, hanem ez lehet Franciaországban a létrehozandó cég, vagy Hollandiában. Hollandiában ugye dollár elszámolás is lehetséges, és ez az olyan, olyan cégnek, mint a miénk, ez például hasznos lehet. Néhány számot idéznék, amelyek benne vannak a referencia anyagban is, mert ezek a kérdések ugye gyakran dollárban mutattak ki, és ezek nem kis összegek és az euró-dollár árfolyamtól is függőek. 2013-ban például 1,65 század milliárd euró különbséget generált ez nálunk. Ez nagyon nagy összeg, tehát nem mindegy, hogy melyik pénznemben számolunk el, és hogy ezeket a számlákat euróban és dollárban is vezetjük, ennek hatékonysági vonzata van, de ez teljesen legális. És egy bermudai antitás tekintetében a francia hatóság kérdéseket tett föl nekünk. Egyetlen egy ilyenünk van egyébként. És 100 millió dollár évente az, amit ennek a megszüntetésével kockáztatnánk, és ez pusztán ugye elszámolási pénz nem kérdés. Tehát nem a adóparadicsomsága, hanem a dollár elszámolása miatt van Bermudában is ö, lerakhatunk. Hollandiában emellett, a dollár lehetőség mellett persze erős adórendszer érvényesül, és ezzel teljesen egyet is értünk és alkalmazkodunk hozzá, tehát nem az adó szabályok vittek minket akár Hollandiába, akár Bermudába, hanem a dollár elszámolás lehetősége. Tehát nem származik semmilyen hasznunk adóértelemben, hogy itt is, ott is van lerakatunk. Az adókat a nyereség függvényében, ettől függetlenül Hollandián kívül valósítjuk meg, a teritorialitás elve érvényesül az adózás szempontjából, tehát Hollandiában nem kell adót fizetnünk, mert ott nem végzünk érdemi tevékenységet. tehát nem adó kedvezmények vagy elkerülés miatt vagyunk jelen Hollandiában, hanem a dollár elszámolás lehetősége miatt. És hogy vannak, vannak mégis apró lakataink úgynevezett adóparadicsomokban is. Hát 19 ö, ö, lányvállalatunknak van ilyen helyen jelenléte, de ez e, nyilvános, és a francia hatóságoknak, ahol a főszékhelyünk van, ezt eleve jelentjük, tudják, és az eredményünk teljességét Franciaországban számoljuk el, még Bermudát is ideértve, sehol nem ö, származik adó kedvezményünk ebből. Ezt ö, figyelembe kell venni, tehát mondom tisztán a dollár elszámolás rugalmassága vonzott minket Bermudában. És a az a vállalkozás, amely Bermudában egyébként működik, ez a totálval nem összevethető, tehát nem székhelyet helyeztünk oda, virtuális székhelyet. Egyébként még egyéb okok is szólnak Bermuda, Bermuda mellett, és ezek még mindig nem adó elkerülési okok. Nem emlékszem már, hogy mi volt a többi kérdés pontosan. Az adó paradicsomok vonatkozásában azt is kérdezték, hogy miért van 19 ilyen lerakatunk, amikor amikor ugye 82 adóparadicsomot sorolnak fel más listák. Hát ez is a metodika kérdése, hogy ki mit tekint adó adóparadicsomnak. A Tax Justice Network még az usa és Belgiumot is adóparadicsomnak kategorizálja be, és 92 országot tekint annak tehát a Tax Justice Networknek is egyébként vannak más listái is, amelyek ennél rövidebbek, más metodika alapján összeállított listák, és más cégeknek, más szervezeteknek meg pláne. Tehát nem lehet objektíven kimondani, hogy a világban hány adóparadicsom van, illetve hát senki nem tudja, hogy mi az, hogy adóparadicsom. De Ez, ez egyébként a listák megbízhatóságának a hiánya is nagy zavart okoz, mert tényleg gyakran a tudatlanságból fakad, hogy valaki miért nem hozza nyilvánosságra azt, hogy egy adott országban jelen van-e vagy sem, mert nem tekinti ezt az országot adóparadicsomnak, míg valaki más annak tekinti. Tehát nálunk ez a 19-es szám, ez úgy alakult ki, hogy ez a 19 ország szinten is adóparadicsomnak minősül, de más listákat egyenként kéne megnézni, hogy kinek mi számít adóparadicsomnak, és hogy ott jelen vagyunk-e vagy sem. Szinte egyéni ízlés kérdése, hogy ki mit tekint adóparadicsomnak manapság. Ahogy a BNP-s paribás kolléga is elmondta, a vita rendezés ügyében, és minket is izgat ez a probléma, valóban nem csak kettős, hanem többszörös adóztatás is egyre gyakrabban előfordul, és örülünk annak, hogy az új mechanizmus egyes intézkedéseket bevezet, ezzel, bevezetett ezzel szemben, mert a nemzetközi pénzügyi rendszernek alappillére ez az elv, és eddig konszenzus volt az országok között, hogy ezt el kell kerülni, de az alkalmazásban, a konkrét gyakorlatban a szabályok gyakran sérülnek, és az új szabályok sem tökéletesek, illetve betartásuk pláne nem tehát országunként különböző, hogy mekkora a piac torzulás. Biztos, hogy van. Ez minket is nagyon foglalkoztat, mert a kettős adóztatás elkerülésére ö, létrehozott mechanizmus nem elég hatékony. És vannak országok, amelyek ö, csatlakoztak a BEPS-hez, és valamelyest javult is a helyzet ennek okán, de még mindig nem tökéletes a helyzet. Még talán két dolgot írtam itt föl magamnak a CCTB-ről. Van még idő? Na, a CCTB-t illetően a konszolidált adóalap tekintetében mi globális gyakorlatot követünk, és szerintünk ez a jó védelmi mechanizmus a szabálytalanságok elkerülése érdekében. A konszolidáció a harmadik országokkal lebonyolított transferek vonatkozásában felveti a transzparencia kérdését. Mi már nyilvánosságra hoztuk a lányvállalataink listáját, és Franciaországban is valamennyi, meg más országokban is valamennyi lányvállalatunk, lerakatunk adatai mind nyilvánosan megnézhetők, ugyanakkor a versenytorzulást az is hát, tovább erősíti, hogy egyes országok, ideértve az usa is, nem ö, ugyanúgy alkalmazzák a szabályokat, mint mások, és ez új kockázatot jelent, például a bizalmas adatok kezelése szempontjából is. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem vagy kérdésem lenne, és majd az előadóknak is lesz nyilván ehhez hozzáfűzni valójuk. Az utolsó megjegyzésére, ha jól értettem, amit mond, ugye a country by country jelentés tétel elvét is többen többféleképpen értelmezik. Ami a banki tevékenységet illeti, azt mondják, hogy minden nyilvános. És azt mondják, hogy az európai vállalkozások versenyhátrányt szenvednek a jelenlegi szabályok miatt. Ha megengedi elnök úr, ezt még kiegészíteném azzal, hogy még az országonkénti jelentés tétel is úgy működik, hogy a Totalhoz hasonló multinacionális cégeknek teljesen más típusú és körű adatot kell közülniük, mint a más méretű cégeknek, még a BEPS óta is. Tehát azok a kollégák, akik a banki ágazatban gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, ezt tudják. Ezt ön is kiegészíteni? Igen. A annak a lényege, ami a banki tevékenység normáit illeti, és ami a jövőre vonatkozó terv az OECD ajánlásában, is vet föl problémákat. Tény, hogy a mi tevékenységünk eltér más ágazatoktól sok lényegi kérdésben, de kétféle normát alkalmazni, külön normát a pénzintézetekre és más cégekre, az meg, megint csak túlzás lenne. Azt mondjam, a Bermudával kapcsolatos okfejtését, ha jól értettem, akkor az van, hogy önöknek történeti okokból van lerakata Bermudákon, Egyébként majd a bermudiaiakkal is lesz, csak tájékoztassam, meghallgatásunk. De önök történelmi okokból vannak ott jelen, mert olyan vállalatot is felvásároltok, amely ott működött eleve, és az összesített konszolidált eredményüket pedig Franciaországban tartják nyilván, Ugyanakkor önök ott maradnak a Bermudákon, meg más adóparadicsomokban is. Mi ennek az oka? Valóban történelmi oka van. A 50-es években alakult ez így. A átváltási arányok miatt sok francia cég, köztük olajcégek is az USA-ban is, és Bermudán is lerakatokat hoztak létre a dollár elszámolás előnyei miatt. Ez valóban egy jogalkotási hézeg eredménye volt akkor, de azt próbáltam kimutatni, hogy ez nem adó ö, csalási vagy adó elkerülési technika volt már akkor sem, mert mindig, a cégünk mindig is jelentette Franciaországban a bermudai tevékenységek összegeit is. Tény, hogy próbálunk kivonulni, és már részben ki is vonultunk bizonyos helyekről, mint egy 10-20 közötti helyről, az utóbbi időben vonultunk ki, de nem látjuk be, hogy miért kéne ezt a döntést meghoznunk Bermuda vonatkozásában is. A kőolaj kitermelő és értékesítő vállalkozásoknak a kitermelési jogait is érinti, hogy hol vannak jelen. Például, ha tehát adó kedvezményt ugyan nem kapunk Bermudán, akkor is érdemes ott jelen lennünk, mert akkor, ha nem vagyunk jelen, akkor elvesztjük a kitermelési jogosultságainkat is. 2014-ig egyébként 14 helyről vonultunk ki, és ezt folytatjuk. De továbbra sem értem, hogy egyes vállalkozásokban való részesedés, vásárlás, és ezek a vállalatok ugye adóparadicsomokban vannak jelen, hogyan magyarázható, megvan, aki ezt a szellemi tulajdon jogra hivatkozással magyarázza meg, de érdemes lenne ezt más multicégeknél is lekövetni. Hollandiáról is volt most szó. Jövő héten lesz egy második ülésünk Eszter Langer és más holland kollégák szervezésében, és amit ön most megerősített, ugye állítólag az üzleti szabályok lehetővé teszik Hollandiában, hogy bizonyos típusú vállalkozások könnyebb működése érdekében dollárban számoljanak el. És ezért érdemes a székhelyet oda tenni, és ez nem adóügyi kérdés. De tehát ön azt állítja, hogy a bejelentett székhely mondjuk Hollandiában nem jár semmilyen adó vonatkozással. Azonban ezt azért érdemes lenne mondjuk az Airbus esetében is lekövetni, hogy ott is így van el, ez. Parancsoljam, Anna Gomes. Na. Elnézést. Nem válaszolta meg a hölgy a kérdésemet a country by country reporting vonatkozásában. Nem válaszolt mondjam erre? Szerintem részben legalábbis válaszoltam, de ha újra föltenni a kérdését, azt megköszönném. Anna, nem halljuk a felszólalót, nem halljuk a nagomest. Szerintem válaszolt erre a hölgy, de hallgassuk meg akkor még egyszer. Nem ellenkezünk, nem ellenezzük a country by country jelentéstételt, az országonkénti jelentést, és eh, egyébként eh, ezeket az adatokat részletesen továbbítottuk a francia hatóságoknak országonként eddig is. Én csak azt mondtam, hogy véleményünk szerint ez egy kicsit eltér a BEPS mechanizmustól, és előfordulhat, hogy a két dolog adott cégek, adott országok esetében összeakad egymással. Miről beszélek? Miért olyan érzékeny kérdés ez? mondjuk 25 leányvállalat van egy adott országban, és az országonkénti konszolidációt a cégek ugye egymással szemben legalábbis bizalmas adatként kezelik. Na most, ha állami versenykiírás születik, akkor előfordulhat, hogy az előnyös helyzetbe kerül a másik céggel szemben, akinek benfentes információi vannak a többiről, annak az ár struktúrájáról, vagy vállalkozási szerkezetéről, ami egyébként nem lenne nyilvános. És ez versenytorzulást okozhat, illetve érzékeny áradatok kikerülését a, a védett körből, ami a cégeket különböző helyzetbe hozza. Mikkel Troyernek adok most szót, aztán Marakai asszonynak. Köszönöm szépen. Szeretném bevallani, hogy a Bermudákon való jelenléttel kapcsolatos válasza nem győzött meg igazán. Nem akarom önöket, vagy bár, senki mást sem, aki ott jelen van, az mindenfélevel vádolni, de nem értem, hogy mik a valódi okai annak, hogy valaki ott telephelyet tart fenn. Hiszen ö, a, a, nem, nem tudom, hogy van-e ott nagyon nagy munka, erőforrás, vagy hogy mennyire jó a, a, a, a tömegközlekedési infrastruktúra ott az óceán közepén, a semmiben. Vagy, vagy jó, nyilvánvalóan szépek a tengerpartok, de hát azt mondta, hogy hagyományos okai vannak, akkor, hogy ez akkor keletkezett, mikor nem volt még nyitott piac. Tehát, hogyha igazából megnézzük ezeket az offshore helyeket, nem nagyon tudunk semmiféle meggyőző érvet találni, amellett, hogy az ottani körülmények miért vonzanák oda a vállalatukat, kivéve, hogy az ember egy kicsit távolabb kerülhet az ellenőrzéstől, illetve hogyha különleges adóbeli kedvezményeket tud magának szerezni ezáltal. Igen, még ehhez szeretnék én is szólni, mert úgy érzem, hogy az indokolásának egy részét megértettem, de megkérdezném, hogy szükségét látja annak ön és a BNP Paribas, hogy a stratégiai kapcsolódását ezekhez a területekhez megmagyarázza. Hiszen, hogyha együttműködő multinacionális cég, cégek akarnak lenni, akkor ezt meg kell tenniük, különben a globális szerepük sérül a hitel, hitelességük sérül. Önöknek is nagyon fontos lehet, és ezért fontos szerintünk is, hogy ezt megtegyék, elnök. Maragály úrnak adnám meg a zöldek nevében először a szót, jó? Köszönöm szépen először, és elnézést kérek, mert nem tudtam az első körben részt venni. Néhány konkrét kérdés, remélem, hogy nem ismétlései korábban feltett kérdéseknek. Először is, ami a leányvállalatok kérdését illeti Hollandiában, hallottam az utolsó magyarázatot a 30 leányvállalatról, amelyeket nem vettek figyelembe, és azt is szeretném tudni, hogy miért van az, hogy bizonyos esetekben a sorozatos leányvállalatoknak, azok leányvállalatainak a struktúrája miért jön létre. Nem csak Hollandiáról beszélünk, hanem olyan országokról is, mint Uganda vagy Nigéria. Gyakran négy szinten jelennek meg lány, leányvállalatok, és ez igaz ugyanúgy Hollandiára, mint Nigériára. Mi erről a véleménye? A Total visszavonta-e támogatását a közös európai adóalappal kapcsolatosan? Nemrégiben az elnökük mint hogyha egy ilyen álláspont módosítást jelentett volna be. Beszéljünk például Franciaországról, ez a totál természetes székhelye 2012-13-14-ben nem fizettek adót, miközben az egész konszolidált nyereségük 15 milliót megharadta, és 14 milliót 2013-ban. Patrick Buyané elnökük bejelentette, hogy most Franciaországban fizet majd a Total adót, ugyanúgy, mint 2015-ben, és majd mi változott, mi változott a tevékenységükben, vagy a stratégiájukban, hiszen eddig nem jelentettek be nyerességet vagy adófizetést, most pedig igen. Kapcsolódik-e ez az adóátláthatósági politikájukhoz? Végül pedig Szeretnénk tudni, hogy miért van az, hogy az országonkénti beszámolás kötelezettségének a versenyképességre hivatkozva nem kívánnak eleget tenni. Úgy érzik, hogy verseny hátrányba sodorja önöket ez a megoldás azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek nem az országonkénti jelentéstételt alkalmazzák? Köszönöm. Je vous remercie, mon cher collègue. Certaines questions ont déjà euh, eu une réponse, mais je pense qu'on pourra. Köszönöm. Egyes kérdésekre már kaptunk választ, még másokra nem, de Fábio kap most szót. Annyit szeretnék csak kérdezni tisztázásként. Először is, hogy a kollégám a Totáltól nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Hollandián keresztül mennyi nyerességet számolnak el a totálnál. Ha jól értettem, a BNB pariba vezetője részéről lehangzott, hogy az ő véleménye szerint az országonkénti beszámolás, amelyet majd a BEP szerint követnie kell a BNB Paribának, az hasonló ahhoz, amit most már érvényesítenek a bankok. A totáltól kérdezném, a 28 tagállam közül hányan engedik még meg, hogy amerikai dollárban vezessék könyveiket? Köszönöm, hogy visszatérhetek a Bermuda kérdésre. Nagyon foglalkoztatja önöket ez a dolog. Nos, Egyetértek Toyrer úrral abban, hogy a Bermudák nem jelentenek jelentős infrastruktúrát, de ön tudat alatt is megerősítette azt, amit én mondtam. Ez nekünk egy bejelentett székhelyünk, jogi személyiséggel rendelkező cégünk van ott, Tény, hogy ott nem zajlik profit termelés és operatív tevékenység. A bermudai jelenlét, ahogy már elmondtam, történelmi okokból történt, és már akkor is, és most is azért, hogy dollár elszámolásban is lehessen dolgozni, mert ez egy átváltási kérdés és mivel megvettünk egy öt jelenlevő céget, ö, ...66-tól 2010-ig egyébként nagyon sok olyan francia cég volt, amely ugyanilyen okok miatt volt ott jelen Belbudában, és ő rájuk is érvényes, hogy nem adó elkerülés miatt mentek oda. A Total hogy mondjam ezt röviden és hihetően, minden a totálnál Franciaországban ö, van ö, a földbe csavarozva. Tehát ö, mindent otthon jelentünk, ö, és az összesített eredményünk is megjelenik Franciaországban. A bermudai tevékenység is. Tehát ebből is látszik, hogy ebből nem adó előnyünk származik, hanem jogi és praktikus elszámolási erőnyünk. De amióta a konszolidált számítás módja megváltozott, azóta sem adódott okunk arra, hogy megszüntessük a bermudai jelenlétet, mivel a dollár előny továbbra is fenn marad. Ezeknek a vállalkozásainknak is egyébként a bank számlája Franciaországban vezetett számla, és a francia jognak és a bermudai jognak is megfelelnek, bár a bermudainak egyébként nem is kellene. Nem tudom elégszer elmondani, hogy Bermudában nem termeltünk profitot. Hiába mondjuk persze, hogy ez csak a dollár elszámolás miatt van, a civil társadalom és az egyéb nyomás egyre inkább arra kényszerít minket, hogy kivonuljunk, pedig úgy érezzük, hogy maga a vád nem áll meg. És Bermudából is ki akarnak vonulni? 2000 12 óta, ahogy elmondtam már, 14 ilyen lerakatunkat szüntettük meg, három továbbinak a megszüntetése folyamatban van, és 2016-ig még hat ilyen jelenlétet fogunk megszüntetni. És akkor talán 9-10 marad végül, amelyeket viszont végképp nem szüntethetünk meg, mert jogi érdekeink kötődnek ehhez. Ami a többi felvetést illeti, hogy a nigériai jelenlétünkre is rákérdezett valaki. A Total SA, ugye az anya szervezet, négy szint van, és a, attól még, hogy a négy szint között vannak lányvállalati közvetítők, ez mind nem adóokokból van. Az ELF cégnél is, az Elfakitennél is ugyanígy működik. Operatív oka van annak, hogy négy szintű a tevékenység, sőt ez egy franciaországi operatív megfontolás, nem a külföldre vonatkozó. A Total SA és valamennyi operatív tevékenységet végző lány vallata Franciaországban van bejelentve, csak közvetítő lányvallatok rendelkeznek kizárólag nigériai székhelyel, de a totál név nevet viselők azok nem és mondom, ezekben sem zajlik adó optimalizáció, tisztán jogi okokból történt ez a strukturális változtatás Nigériában és Ugandában. Nem értettem a, azt a kérdést, ami arra vonatkozott, hogy a totál miért eh, vonul ki egyes helyekről. Szerintem erre már részben válaszoltam. Egy biztos, hogy eh, minden koordinációs és harmonizációs tevékenységet itt az EU-n belül támogatunk. Nem ellenezzük azt, hogy legyen közös alap, és ami az országonként jelentéstételt illeti, ha van is, ha van valamilyen kötelezettségünk, ami ebből fakad, akkor annak meg akarunk felelni. Egyszerűen azt tartjuk sajnálatosnak, hogy a francia és az angol cégek ki vannak téva, téve ennek, míg amerikai versenytársainknak nincs ilyen kötelezettsége, és ez őket előnyösebb helyzetbe hozza. Ez egy kényelmetlen, függőben levő helyzet. Az elvel egyetértünk, csak azt nem értjük, hogy akkor nekünk ezt a verseny hátrányt azt ki kárpótolja. Meregája úr kérdezett arra rá, hogy Franciaországban a Total miért nem fizetett éveken át adót. És azt mondja, erre azt válaszolta, hogy a totál finomító ágazata nem volt nyereséges az utóbbi évek perturbanciái miatt, és összeomlott bizonyos tevékenységi kör. Köszönöm szépen három előadónknak, azt hiszem, hogy valamennyi kérdésre sikerült válaszolni. Voltak ezek között kényes, nehéz kérdések, és ahogy elmondták, úgy látom, úgy gondolom, hogy rendelkezésre állnak a jövőben is, hogyha írásos kérdésben keresik meg őket, és vállalják, hogy részletesen válaszolnak ezekre is. Köszönöm szépen. Mm, szabadok most, ha menniük kell, akkor nyilván ezt figyelembe vesszük. Most azonban azt javaslom, hogy térjünk át következő napi rendi pontunkra, amely eddigi vizsgálataink és különösen hat utunk tanulságainak az összefoglalása. Múlt héten például Londonban jártunk. Úgy érzem, hogy jó volt ez a látogatás, az előadók sokat vártak tőle. Megadom nekik majd a szót, hogy ezt részletezzék, de írásban is meg lesz minden tanulság. Ami a meghallgatásokat illeti, mint a mai is volt, és amelyből már többet szerveztünk. Jövő héten folytatódnak ezek, július másodikán lesz a következő. Egy kiemelt meghallgatás ez, mert együtt fogunk a gazdasági bizottsággal meghallgatást tartani, és Juncker elnök úr és Maskovics biztos úr fogják bemutatni nekünk az Európai Bizottság által összeállított legfrissebb intézkedés csomagot. És lesz egy Airbus meghallgatás is. Nagyon sok választ kaptunk az önök által szállított kérdőívekre, a 28 pénzügyminiszter kapta meg ezeket. Ugye az Európai Bizottságnak is küldtünk ilyet, megkaptuk az írásos választ, a kiegészítő választ a nagy négyekre vonatkozó kérdőívünkre is, amely egyébként itt a TAX bizottságban és a utaink során is nagyon hasznos volt, ami a miniszterek válaszait illeti meg a velük való konzultációt. Folyamatosan tárgyalunk azokkal, akikkel még nem találkoztunk élőben, hogy szeretnénk őket látni. Továbbra is hívjuk őket bizottságunk elé, hogy bemutassák saját véleményüket a társasági adóztatásra vonatkozóan és az új cselekvési tervre vonatkozóan. Erről most többet nem tudok, nem akarok mondani, mert van itt még bőven megtárgyalni valónk. Csak annyit mondanék még, hogy optimisták vagyunk a tekintetben, hogy a különböző vélemények összefogásához szükséges került számú jelenlét a jövőben is meg lesz. Nos, akkor elmondhatom, hogy mik voltak az első benyomásaink az utóbbi idők útjai során. Hat országot látogattunk végig, Belgium, Luxemburg, Írország, Svájc és az Egyesült Királyság szerepeltek a listán ilyen sorrendben. Minden esetben hibamentesen sikerült lebonyolítani ezeket a látogatásokat. Nagyon jó volt az előkészítés, nem volt még arra példa egyébként az Európai Parlament történetében, hogy egy ideiglenes bizottság 6 hét alatt 6 külföldi utat bonyolítson le. Mindig találkoztunk a felelős miniszterrel, az adóhatóság vezetőivel, a Nemzeti Parlament szakbizottságainak szakértőivel, politikusaival, újságírókkal, akik nagy figyelmet keltő cikkeket írtak, illetve a számvevő széki szakértőkkel is, egyetemi szakértőkkel és másokkal. Tehát elég széles volt a merítés minden esetben, és így tényleg sok szempontú benyomás halmazt kaptunk kívánnak-e az egyes témák országok felelősei, és az előadók elsősorban ezzel kapcsolatban akkor megnyilvánulni. Megerősíthetem, hogy amit elnök úr mond, nagyon sok érdeminformációt gyűjtöttünk be, a politikai egységekre vonatkozó eh, rendszereket, az adórendszereket néztük meg, eh, és beszéltünk szakértőkkel, civil szervezetekkel, különböző tanácsadókkal, és eh, egyetemi kutatókkal is, és több esetben meglátogathattuk a parlamenteket is. A képviselőkkel szintén nagyon sok információt cseréltünk, meghallgattuk a véleményüket, ezekről a politikai egységekről, amelyek a az érdeklődésünk központjában állnak. Megértettük, hogy egy adott a tagállamon belül, hogy alakult ezzel kapcsolatban a vita, illetve Svájcban is természetesen felmértük a helyzetet. Az volt a benyomásunk, hogy jelenleg a tagállamok nagyon világosan látják, hogy a közvetlen befektetések, közvetlen külföldi befektetések előnyel járnak, illetve hogy az adógyi feltételes adó megállapítások előnyel járnak, és ez egy kicsit aggasztó, mert ez azt fogja jelenteni, hogy a az adóztatható, vállalatok adóztatható jövedelme csökkenni fog. Azt is megértettük, hogy az adó megállapítások sokkal világosabban definiálandók. Általában dupla érvelés van. Először is azt mondják, hogy egyrésztről nagyon sokszor csak az adóügyi jogszabályok megerősítésére jó, tehát hogy az, az adott hatóságok nem tudnak semmit megváltoztatni ezzel, ebben kapcs, ezzel kapcsolatban. A vállalatok számára stabilitást jelent, a fogyasztók bizalmát is növeli, tehát tulajdonképpen az adóhatóságok és egy adott vállalat közötti együttműködésnek jó példája. Más felől viszont általában az, az adott elemekkel variálhatnak ezek a hatóságok, és akkor ezeken keresztül, vagy ezen, ennek segítségével mégiscsak előnyhöz juttathatnak bizonyos vállalatokat. Jelenleg nincsen az adóhatóságok között az adó megállapításra vonatkozó információcsere, illetve nem is kérdezik az adóhatóságok az adott adó megállapító hatóságokat ezekről. Az az a megállapodás, hogy ha az OECD szabályoknak megfelelnek, akkor ez már rendben van, viszont az OECD szabályok túlságosan széles lehetőségeket hagynak az értelmezésre. Tehát az adott jogszabály keret től függ, hogy hogy alakulnak ezek a megállapodások. Van olyan hely, ahol teljes titoktartást követelnek. Tehát nagyon nehéz ezért akár konkrét, akár hozzávetőleges számokat kapni a különböző hatóságoktól ezekről az adó megállapító gyakorlatokról. Azon kívül az is hiányosság, hogy nincs egy központi regisztrációja ennek, úgyhogy tulajdonképpen ez egy administratív tevékenységnek terméknek minősül, vagy azért, mert nincsen regisztráció, vagy azért, mert ez nem ér hozzáférhető. illetve papíron folyik, és ezért elektronikus úton nem hozzáférhető. Legalábbis ez, ezt a választ kaptuk például Luxemburgból. Tehát általánosságban ö, eléggé jól fel tudtuk mérni a helyzetet. Én ugyanakkor úgy gondolom, hogy van némi elmozdulás a, a felé, a, az álláspont felé, hogy, a, hogy ezzel kapcsolatban igenis van egy politikai felelősségvállalás is. Természetesen a LuxLeaks és más informátor munkája még a LuxLeaks előtt is kicsit, kicsit több derített mindenre. Azon kívül az Egyesült Államok fakta jogszabálya is új jogi keretet teremtett. Ezen kívül a G20-ak és különösen az OECD által végzett tevékenység fényében azt lehet mondani, hogy valahol azért vannak változások. De hogy Európában, illetve nemzetközi szempontból e, e, e, ebből mikor lesznek konkrét szabályok, az nagyon bizonytalan. Van néhány olyan ország, ahol önálló testület foglalkozik a feltételes adó megállapítással, Írországban kérték is, hogy ne megállapításnak hívjuk, mert csak tanácsadó jelleggel működik a testület. De Belgiumban, Luxemburgban és Hollandiában magas szintű adó tisztviselők végzik ezt a munkát, a, és vagy relatív, vagy teljes függetlenségben végzik ezt a megállapításuk eredménye pedig kötelező érvény az adóhatóságokra. Amikor megkérdeztük a, parlamenteket, hogy nekik mekkora befolyásuk van ezeknek a testületeknek a munkájára, különböző válaszokat kaptunk. Általában véve azt lehet mondani, hogy a parlamentek illetékes bizottságai évente egy jelentést kapnak olyan adatokkal, amelyek vagy összevontak, vagy legalábbis névtelenek, és ezek után, ezek alapján tudják csak felelősségre vonni a hatás hatóságokat, de konkrét esetekkel nem tudnak foglalkozni, mert ezek az adatok, mint mondtam, titkosak. azok a gyakorlatok tehát, amelyek a vállalkozások odavonzására alakultak ki, nagyon változóak. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg nem érdemes részletre menően megvizsgálni ezeket, de mindegyiknek vannak olyan eleme, elemei, amelyeket érdemes lenne megosztani. Az egyik ilyen elem az, hogy a nem együttműködő és együttműködő területek definíciója nagyon zavaros, minden ország másképpen értelmezi ezt. Az OECD erre vonatkozó szabályai adnak ugyanerre keretet, de legtöbb esetben úgy tűnik, hogy hogy vagy nincsenek nem együttműködő országok, vagy csak olyanok vannak, amelyek részben együttműködnek. Úgyhogy itt nem nagyon vannak objektív kritériumok. Aztán a különböző tagországokban tapasztalt intézkedések is nagyon nagyban különböznek egymástól. De dióhéjban azt lehet elmondani, hogy leginkább annak kiszámolására vonatkoznak, hogy a megadóztatandó jövedelem mennyi, legye, mennyi lesz, ahelyett, hogy az konkrét adórátákat közölnék. Aztán a megállapodások sokszorozását látjuk, két oldalú megállapodásokból néhány országokban van több mint ezer kétoldalú megállapodás, ezek, ezek általában véve az OECD irányvonat mutatását követik, de nem eléggé konkrétak. A szabadalom ma kapcsolatban, a patent boxes témájában is nagyon tarka a helyzet. Nem egy forma, hogy mit fogadnak el a különböző elemekből, mit nem. Van egy általánosan elfogadott elf, hogy a az adómegalapításokkal kapcsolatos információcsere a tagállamok között az jó lenne és fontos lenne, de kérdés, hogy megvalósítható-e, hogyha nem nyilvánosak ezek a megállapítások. Aztán az országonkénti jelentés területén is nagyon sok változtatásra van szükség a közös konszolidált társasági adóalapról. Általában pozitívan nyilatkoztak a megkérdezette, feltéve, feltéve, hogyha a bizottság nem mozdul el túlságosan messze a jelenlegi változatról, változattól. Aztán még a belső elszámoló ár képzésnél is ö, eléggé nagy volt az egyetértés az Egyesült Királyság kivételével, mert ott erre egyértelműen nemet mondott a pénzügyminiszter. Általános volt az egyetértés az OECD BEPS projekt továbbfejlesztését illetően is pozitív volt a vélemény. Ennyit tudok mondani összefoglalásképpen arról, hogy a látogatásaink milyen eredménnyel jártak, részletekben nem szeretnék bemenni. Köszönöm szépen. Ja, és még egy utolsó megjegyzés Svéd, Svájccal kapcsolatban, ami nagyon különleges eset. Az összefoglalás során inkább az EU-s országokról beszéltem, e, ezekhez képest Svájc helyzete különleges, és nagyon érdekes is. De hát ez egy ilyen múlt, illetve jövőbeli rendszer kérdése, ugye a megállapodások egy része, mm, a, az Európai Unió kibővítésével kapcsolatos tervek alapján, illetve az Svájc ápolt különleges kapcsolatok alapján került került megállapításra, de ugye ez a folyamat most megállt, és nagyon fura a svájc ápolt kapcsolatunk ezen a téren, de ezt szintén ilyen rövid idő alatt nem lehet részletekben menően elmesélni. Elnök, köszönöm szépen, Eliza. Mikkel. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégáim! Az Európai Parlamentben néhány meghallgatás során egy sor szakértőt meg tudtunk hallgatni, és Eliza Ferreira társ előadom is elmondta, hogy hat országot látogattunk meg. Én úgy gondolom, hogy sikerült nekünk igen intenzív vizsgálati munka, és az összes találkozó látogatás során tudtunk olyan új kérdéseket, új területeket találni, amelyek tovább tudták fejleszteni a munkánkat. Először is az informátorok, a whistleblowerek tematikáját említeném, amely a nem nyilvános és a nyilvános találkozás, találkozókon is felmerült, hogy ezek az emberek milyen, milyen sort, sors elé nézhetnek, <clears throat> és ez ennek alapján úgy tűnik, hogy az informátorokkal kapcsolatos informátorok védelmére vonatkozó jogszabály nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen morális szempontból az nem elfogadható, hogy egy olyan ember, aki arra utal, hogy valahol adócsalás történt, és ezt felfedi, később aztán büntetőjogilag elítélhető, és adócsalásért bűnrészesként vállalható, vádolható. Én azt nem mondom, hogy az üzleti titkoknak a sajtónkon keresztüli felfedése is ide tartozna, de úgy gondolom, hogy mégiscsak egy olyan vitát kellene indítani, amelyenek eredményeként az Európai Unióban a, a jogi együttműködés úgy alakuljon, hogy a, a, ha valahol egy informátor az állami hatás, hat, hatóságok felé információt juttat adócsaládról, akkor legyen adócsalásról, akkor legyen egy olyan védelem, amely biztosítja, hogy számára hátrányos jogi következményei erre ne legyenek. Ugye például Franciaországban voltak ilyen tapasztalatok, ahol aztán egy ilyen informátor, informátor igaz, hogy jogosan járt el, de utána senki nem akarta alkalmazni ezt az embert többé. Aztán egy másik helyzet, megdöbbentő volt azt látni, hogy a parlamenti képviselők, de a megkérdezett szakértők is nagyon világosan úgy nyilatkoztak, hogy igen, a helyszín faktora nagyon lényeges, és az is fontos, hogy legyen adóbeli előny, illetve az is nagyon hangsúlyos, hogy különösen a kis tagállamok nál jellemző az, hogy oda települnek a vállalatok, és, és ott termelnek adót, és azt kell feltenni azt a kérdést, hogy mi is ebből a szempontból egy kisméretű tagállam. Ugye Belgium és Hollandia is én véleményem szerint, ha meg is említik ki, de azért ez semmiképpen nem tartható kis méretű tagállamnak. Tehát ezt is kicsit világosabban át kell beszélnünk az adóverseny ugye se nem morálisan elvetendő, se nem illegális, de minden esetre lehetne igazságosabb. Az agresszív adóelkerülés az az tisztességtelen adógyakorlat, ennél tisztességesebbre van szükség. Svájcban nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg, most diplomatikusan próbálom kifejezni magam, nem volt mindig barátságos a fogadtatás, amikor egyes dolgokra rákérdeztünk, ugye ahol voltunk abban a kantonban, de máshol is jellemző az, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek adókedvezményt kapnak az, azon nyerességgel kapcsolatban, amelyek Svájcon kívül maradnak. És ugye az világos, hogy az ilyen adókonstrukciók arra vonatkoznak, illetve arra mennek ki, hogy minél több külföldi vállalatot oda tudjanak vonzani Svájcba. Azt tudjuk, hogy a svájci kormány szeretné ezt 2015 17-től teljes mértékben leállítani, de minden esetre tudjuk, hogy az Európai Unió tagállamaihoz képest ez mennyire különbözik, de tudjuk, hogy de vannak olyan adórendszerek, amelyek egyenesen arra teremtődtek, hogy minél nagyobb méretű tőkét vonzanak az adott országban. Ugyanakkor Svájccal kapcsolatban pozitívnak mondható, hogy a kantonokban is van adóautonómia, és már az 50-es években kereteket teremtettek arra, hogy a kantonok között, tehát Svájcon belül legyen egy bizonyos adó igazságosság, két minimális követelményt állapítottak meg. Először is az adat adatcsere kötelező, tehát a kantonok között, illetve a szövetségi hatóságok felé egyszerűen jogi előírás, hogy ezeket az adatokat osszák meg egymással. Ez körülbelül a bizottság által javasolt automatikus információ cserének felel meg. Azon kívül Svájcon belül van egy közös társasági adóalap, ez pedig az szintén a közös társasági alapra vonatkozó javaslatnak felel meg. Az viszont nagyon sajnálatos, hogy a tagállamok ezeket még nem támogatják teljes mértékben. Eliza Ferreira a, megemlítette a, a nagybritanniai véleményt, a brit kormány még nagyon szkeptikus ezt illetően, tehát a közös konszolidált társasági alapot illetően, és ennek eh, alapján még egy eh, ellentétre, ellentmondásra hívnám fel a figyelmet. Margaret Hatch az alsóházból eh, szintén elmond, tudta, hogy bizonyos ilyen e, egymás közötti titkos megállapodásról a Goldman Sachs-szal kapcsolatban információt kapott, és ezzel kapcsolatban derül ki, hogy nincsen elvileg jogi adó megállapítási folyamat, illetve eljárás. Aztán ezeket az úgynevezett innovációs boxokat, vagy patent boxes, ezeket is meg kell nézni egy kicsit közelebbről, hiszen ezek a szellemi tulajdonjogok kapcsolatban oldanának meg nagyon nagy kérdéseket. Aztán itt van még az gazdasági tartalom kérdése, tehát, hogy a, a, a kutatás és fejlesztéssel kapcsolatban a költségek hogy alakuljanak, ezzel kapcsolatban is, különösen a holland látogatás során voltak nagyon élénk viták. Végül pedig az adóparadicsomok kérdése, hogyha megnézzük, hogy a ezeknek az országoknak, vagy mint, mint például a Jersey, az Isle of Man, vagy a Virgin-szigetek, vagy más helyek gazdasági jelentősége, illetve mérete milyen arányokat képes globális és globálisan, és hogy ahhoz képest mennyi vállalatnak van, vannak ott székhelyei. Világos, hogy a valós, a reálgazdaságban ott ezeken a helyeken nem lehet ezeket az eszközöket befektetni, tehát azok aztán visszaáramlanak az, az, az különböző országokba, ahol, ahonnan a befektetések történtek. És hát nagyon fontos lenne az adóparadicsomok felé kialakítandó stratégiánkat is megbeszélni, és lehetne egy olyan kiinduló pont ehhez, hogy amikor egy, ugye nálunk a belső piacon szabad a tőke mozgása, de föl kellene tennünk azt a kérdést, hogy esetleg a gazdasági tevékenység megaszt megadóztatósával kapcsolatban nem lenne érdemes egy ilyen adóbeli európai külső határt meghatározni, és akkor ezzel kapcsolatban igenis lenne egy úgymond határ ellenőrzés, annak érdekében, hogy legalább a dupla meg nem adóztatást, a kettő meg nem adóztatást elkerüljük hiszen a kettős adóztatás rész, révén nagyon nagy nyereség részesedéseket lehet Tobago, vagy Trinidad Tobago, vagy Barbados, vagy mindenféle mindenféle kerülőútakon úgy intézni, hogy a különböző nyerességeket ne adóztassák meg. Úgyhogy ez még nagyon fontos megtárgyalandó kérdés. Köszönöm. Analyz. következik. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden egy néhány észrevétel. Nagyon is egyetértek a legtöbb elhangzott észrevétellel. A külön bizottságban folytatandó egyeztetések nagyon fontosak lesznek a jogszabályalkotási kezdeményezése vonatkozó jelentés összeállításakor. A parlament sokat tesz azért, hogy javítsa a vállalati adóval kapcsolatos szabályokat új gyakorlatokat, új problémákat ismertünk meg, ezekre válaszképpen új intézkedésekre lesz szükség. Köszönöm a titkárságnak szervező munkájukat, hogy ezeket a látogatásokat megszervezték. Két dolog, nagyon röviden. Először is lehet, hogy ez köztudomású, de azt elmondanám, hogy a belga szabályokat kívánják szabályozni, illetve változtatni a túlzott nyerességekkel kapcsolatosan a szakbizottságunk számára, és ez nagy diadal, hiszen sokszor ezt kértük a látogatásaink során, hogy ezekről beszélhessünk, kis nyomást is gyakoroltunk, úgyhogy lehet, hogy már ezt is eredményként mutathatjuk fel. Az Egyesült Királysággal kapcsolatosan nem akarok igazságtalan lenni, de nem volt világos, hogy az államtitkár eh, vajon eh, tényleg ismeri-e a CCCTB-vel kapcsolatos bizottsági csomag részleteit, amikor vele tárgyaltunk. Amikor a tisztviselőkkel tárgyaltunk, akkor egy kicsit más volt az üzenet, a közös adóalappal kapcsolatos bizottsági javaslat, amely webszintézkedésekkel foglalkozik, nyitottságra találtak, nyitott fogadtatásra. Nem akarom ilyen könnyen ki engedni a harapofogóból saját országomat, de az is meglepett, hogy az Egyesült Királyság megfelel a nemzetközi átláthatósági feltételeknek, legalábbis így nyilatkoztak, nem biztos, hogy minden semleges megfigyelő ezzel egyet értene. Ezt szerettem volna csak megemlíteni. Köszönöm. Merci, Monsieur Viegas. Köszönöm szépen, Viegas úr. Köszönöm szépen. Úgy gondoljuk, hogy egységében kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Az első gondolatom, hogy ez a bizottság fontos szerepet töltött be azzal, hogy meghallgatja azokat a szervezeteket, amelyek ebben a nagyon komplex kérdéskörben szerepet kaphatnak. Mindazonáltal azok a jelzések, amelyekkel találkoztunk, bizonyos aggályoknak adnak okot, talán ez nem lett meg senkit. A látogatásokból az derült ki a legszembeötlőbben, annak ellenére természetesen jó indulatot tételezünk fel a vállalkozások részéről. Minden esetre azt látjuk, hogy minden országban aggályt jelent az, hogy hogyan maradhatnak adó szempontból is versenyképesek az országok, és a beruházások szempontjából, és hogyan akadályozhatják meg, hogy ezek a beruházások a világ más irá- területeire irányuljanak. Ez természetesen a globalizáció egyik jellegzetes jelensége. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy egy egész iparág alakult ki, amely jogi és adóügyi tanácsadást szolgáltat a vállalkozások számára. Ezek az adógyi szakértők úgy tudnak működni, hogy gyakorlatilag a tevékenységüket a hatóságoknak esélyük sincs ellenőrizni. Éppen ezért maguk a hatóságok is kétségeket vetettek fel. Nem emlékszem pontosan melyik látogatáson, de az egyik látogatáson elhangzott, hogy normákra van szükség a transferárakkal kapcsolatosan, illetve a nyereség átvitele kapcsolatosan, és még mindig eh, nagyon sok tere van a vállalkozásoknak a manipulációra. Azután ott van az eh, adóparadicsomok igénybevétele. Ez is olyan tény, amivel léptenyomon találkoztunk. Eh, vannak olyan országok, ezeket egy listába szedték, amelyek nem együttműködő országok, úgymond. Úgy tűnik, hogy ezt szem előtt tartva a szakbizottságnak fel kell gyorsítani a munkáját a bizottság eh, a közelmúltban kijelentette, hogy ezt a listát frissíteni szeretné, vagyis az adóparadicsomok listáját. Ebbe az irányba mutat ez a kezdeményezés, és részben ez a mi munkánk eredménye. Itt az ideje, hogy túllépjünk azon, hogy pusztán megnevezzük a nem együttműködő országokat. A közelmúltbeli eseményeket elemezni kell, megfelelő keretek között átlátható értékelést kell készíteni, amelyet nyilvánosságra kell hozni, így tudunk fellépni az adó paradicsomok ellen. Aztán egy másik kérdés, ami szintén nagyon lényeges, Luxemburgból származik az a gondolat, hogy a spontán információcsere az adó határozatokkal kapcsolatosan semmiféle hatással nem bír vagyis megkapták a különböző országok a határozatokat, de nem reagáltak. Véleményem szerint itt nagyon fontos, hogy nyilvánosságra hozzuk ezeket az információkat. A közvélemény felül is nyomást érzünk erre vonatkozólag, vagyis, hogy az automatikus információcsere egyelőre nem érte el a kívánt célokat. Aztán még egy konkrét megjegyzés a jelentéssel kapcsolatosan. Három-négy oldalról van itt szó, amelyek még mindig nem kerültek a bizottsági tagok elé. Úgy tűnik, hogy továbbra is követelnünk kell, hogy a jelentés teljes szövegét körbeadják, ne csak a rövidített változatot. Lehet, hogy pont a legrelevánsabb információkat törölték belőle. Juncker úr, és ezzel a gondolattal majd zárni is fogom, szintén nagyra érdekeli a szakbizottságunk munkáját. Köszönöm szépen, kolléga. Anna Gomes kap szót. Nem halljuk Anna Gomes asszonyt, a mikrofonja nincs bekapcsolva. Üdvözlöm azt, hogy most meghallgathattuk a tanulságait az utazásnak, és magukat az adatokat. Fentartom, hogy a hivatalunk az adminisztráció egy kicsit lefele nivelál most már az adóügyi szabályok betartásában. Ezt egyre inkább normálisnak tekintik sokan. Tehát fontos, hogy a jelentésünkben erre is kitérjünk. Ez nagyon releváns. Egyetértek azzal is, hogy oda kell figyelnünk arra, azokra, akik az adatokat szolgáltatták, a whistleblowerek védelmét meg kell szerveznünk. Még a saját európai adminisztrációnk is üldöz közülük néhányat, nem hogy más országok adminisztrációi. A tagállamok, amelyek nem együttműködőek, és a feltételes adó megalapítás új rendszerébe nem akarnak becsatlakozni. Úgy gond, itt tartozik egyébként a saját hazám is. Szerint, és ö, amelyek ugye ö, végül is arra kényszerítettek minket, hogy brutális és értelmetlen megszorításokat alkalmazzunk, és akkor ettől aztán még nagyobb lett az adó igazságtalanság, mert kevesebb a, az adófizető, aki rendesen befizeti az adóját, akinek van egyáltalán miből, amit van miért megadóztatni. A közvetlen adóztatás ugye még keményebb. A pénzügyminiszter 2013-ban azt mondta nekünk, hogy 30%-kal nőtt a közvetlenül megadóztatottak száma, és lassan már 50% az adótartalma, vagy az átett pénz a fizetéseknek, és közben 2013 óta tudjuk, hogy mindegy 1 milliárd eurónyi tesz ki a teljesen feltárhatatlan adó elhallgatás Portugáliában. Ugyan lenne ilyen irányú kötelezettsége a portugál hatóságoknak, hogy az erre vonatkozó adatokat nyilvánosságra hozza, de ezt ennek nem tesz eleget, és a belső adó döntések továbbra is titkosak. Ez elfogadhatatlan, és úgy gondolom, hogy saját hazámat is ideértve nem szabad ezeket az országokat futni hagyni. Madeira, ugye ez egy adómentes övezet, vagyis mondjuk egy adóparadicsom. A Madeirában jegyzett vállalkozások listája nem nyilvános, sőt nem is ismeretes. Ez azért eléggé beszédes tény. Egy olyan országban, ahol egyfelől ugye megszorításokat hoznak a lakossággal szemben, ugyanakkor hagyják, hogy tömegesen legyen adóelkerülés, ez, ez botrány, ez rosszabb, mint a diktatúra idején. És nyilvánvaló, hogy ennek következményeképpen aztán a képesített munkaerő elvándorol eh, Portugáliából, tehát itt minimum ez ellen föl kéne lépni. Egyébként azt is kérném az Európai Bizottságtól, hogy eh, követelje a kooperatív és nem kooperatív eh, entitások, területek listáját, ki, állítson egy ilyet össze, és ne legyen mindez politikai határozások tárgya. A bizottság elnökének ezt majd fel lehet vetni jövő héten, amikor körünkben lesz. Péter Simon kap szót. Hát szóval Számomra a legérdekesebb eredménye ezeknek a látogatásoknak a különböző tagállamokban az, hogy általában véve ö, ö, a, ö, az igazságtalanságról nem tudtunk őszinte nyilatkozatot kapni, és mindig azt, a, azt az érvet hozzák fel, hogy a versenyképesség érdekében meg kell mindent tennünk, E, e, amikor azt kérdeztük, hogy vajon vannak-e jogellenes tevékenységek, amelyek ezt támogatják. Tehát soha nem kérdőjeleztük meg, hogy szükség van a versenyképességre, soha nem kérdőjeleztük meg a versenyképességet, csak az illegális tevékenységet, és mindig, mindig ugyanúgy csak ezzel az e, érveléssel jönnek. Tehát amikor egyes módszereket szeretnénk kizárni, vagy ezekkel ellen harcolni, akkor a tagállamok aztán mindig új módszerekkel vezetnek, módszereket vezetnek be, hogy ezeket pótolják és amikor nagyon őszintén megnézzük, akkor tényleg az a legfontosabb, hogy az átláthatóság megvalósuljon, mert az átláthatóság nélkül egy milliméternyivel nem fogunk előbbre haladni. Tudni kell, hogy ki, hol, mennyit fizet, illetve fizet, tudni kell, hogy az adó megállapítás hogy alakul, tudjuk, hogy mi az, amit megadóztatnak. Amikor azt látjuk, hogy a megadózandó bevétel 90%-a alacsony adórátákat nyer, akkor, akkor látjuk, hogy ha csak a meg, az átláthatóság meg nem valósul, akkor soha nem lesz megfelelő adófizetés. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mik az adó szabályok, és ha pontosan tudjuk, hogy ki mennyit hol adózik, akkor el tudunk kezdeni egy olyan munkát, ahol a reális alapokból kiindulva meg tudjuk valósítani a céljainkat. Az kell, hogy legyen a célunk, hogy, hogy egy igazságosabb szövetségben alakítsuk ki az adózási szabályokat, hogy egy igazságosabb alapon ö, nyugodjon mindez. Hogy ne legyenek, ne legyen ellenállás például olyan országokban a konszoli, egyes országokban a konszolidált alap ellen, hiszen hogyha ezen, e, e, ennek ellenállnak, és hogyha nem hajlandók részletesen jelenteni hogy, hogy milyen országban milyen nyereség keletkezett, akkor nem tudunk tovább lépni. Tehát elsősorban a tagállamok ellenállását kell megtörni az igazságosság felé vezető úton. Köszönöm szépen, néhány észrevételt szeretnék elmondani. Ahogyan a jelentéstevő is elmondta, és önök közül is többen, láthatjuk hogy bizonyos országok, persze nem feltétlenül minden ország olyan időszakot élnek át, amikor mindenki úgy gondolta, hogy azt tehet, amit akar, már ami az adópolitikát illeti. És az is nyilvánvaló, hogy egyes országok jellemzően szeretik a belső piacot úgy értelmezni, hogy pénzügyi, adóügyi vonatkozásban ők free rider attitűdöt követhetnek. És visszaélnek azzal, hogy a sok lehetőséget teremt, és nagyon alacsony szinten szeretik tartani a költségeiket, és nagyon magasan a bevételeiket. De most itt az ideje, hogy lépjünk. A LuxLeaks történelmi fordulópont. Nagyon sok ö, ö, reveláció történt, és az USA-ban is két évvel ezelőtt más országokban is voltak hasonló leleplezések, és most már a G20-ak és az OECD is a témát napirenden tartja. Tehát változnak az idők, remélhetően. És ma is elhangzott, hogy mind a vállalkozások, mind az államok számára, ha egy állam meg akar maradni nemzetközi pénzügyi központnak, akkor a reputációja is nagyon is oda tartozik eh, ahhoz a fenntarthatósági eh, kérdésblokkhoz, amely ezt lehetővé teszi. Tehát eh, az, hogy nem tartjuk be a szabályokat, ez eddig elment, most már nem megy el. Tehát a reputáció hoz nagyon is hozzá tartozik, és remélhetőleg tehát változnak ezek a dolgok. Úgy gondolom tovább, ahogy ez is elhangzott már, hogy a, nem a feltételes adó megállapítás kérdésköre itt a fő témánk a bizottságban. Ö, ö, meg a különböző negatív praktikák általános feltárása, hanem az a feladatunk, hogy bizonyos szabályoknak milyen gyakorlati vonzata van, és egyes szabályokat hogyan ö, játszottak, játszanak ki múltban, jelenben. Tehát a szabályok és a betartás közti viszony feltárása a miunk, mi dolgunk, hogy közelebbről megnézzük. Nagyon érdekes volt számomra, ez egy személyes megjegyzés, hogy a nemzeti parlamentekkel, amelyekkel találkoztunk, hogy az egyes nemzeti parlamentek hogyan simulnak be, vagy sem a nemzeti konszenzusba. Van, ahol az ellenzék képviseli azt, amit mi mondunk, van, ahol a többség. A tudományos szakértők, akik Kell találkoztunk, többé-kevésbé tudományos módszerekkel, próbálták nekünk bemutatni, hogy az ő hazájuk a legmorálisabb, legerkölcsösebb, legnormakövetőbb helye a Földnek. Mindig a tudományra hivatkozva. De miközben ez hát eléggé visszás, másképp, másfelől pedig vigasztaló, hogy ezen csúsztatásokkal együtt is, mintha az egész kultúra változóban lenne a komoly felébe, a szolidáris irányába, az objektivitás irányába. Tehát legalább felmerül most már ez a szempont, ezek a szempontok felmerülnek. Nagyon sokat várok ettől az eljárástól, nem csak az alapján, amit láttunk, hallottunk, hanem főleg az alapján, ami a LuxLeaks óta történt. Minden országban, amit végiglátogattunk, ezek ugye tagállamok voltak egy kivételével, a, a pénzügyminisztériumok, a kormányok láthatóan elkezdtek foglalkozni a kérdéssel, a revelációk kapcsán azért tükörben néztek a saját gyakorlatukat, még Svájcban is kezdik hát felülvizsgálni. És nekünk, itt az előadóknak, de mindannyiunknak az a dolgunk, hogy ezen történelmi háttér tükrében mi döntéseket, ajánlásokat hozzunk. Luxemburgban most bevezetik az új szabályokat. A belgák, róluk is volt éppen szó, ők is most fogadták el az új igazgatási rendszert, és bevezették az Excess Profits Tax intézményét, amely mellett az adóadminisztráció komoly érveket hoz föl, és úgy tűnik, hogy ez a jogalkotás átmegy a gyakorlatba. Ez meglepő, pozitív fejlemény. Aztán Írországban is Dublinban is azt tapasztaltuk, hogy és Hollandiában is, hogy Az új rendszer a Double Irish, hogyha beindulna, beindulni látszana, és a kritikával illetett jogalkotás részeit kezdik lecserélni új szabályokkal, nem lehet egyik napról a másikra komplet rendszereket átírni, de nagyon sok pozitív fejlemény figyelhető meg. Végül pedig, miután megvolt az a fontos meghallgatás, amit az Ekon bizottsággal jövő héten lefolytatunk, a bizottság elnökével és egy tagjával, akkor majd ki fog derülni, hogy sürgősséggel lépni kellene a pénzügyi kormányzatoknak megvan a, az a szokása és lehetősége, hogy időt nyerjenek, vagy halogassanak. A közösségi rendszer annyira bonyolult, hogy ha akarják, akkor ezt az ügyet nyúzhatják, húzhatják, ameddig csak akarják. Meg ráadásul a tanácsban is egyhangú döntésre van szükség. És minden nap feldobódik egy-egy új téma, a pénzügyminiszterek körében. Lehet itt mással is foglalkozni, ha nem akarnak ezzel foglalkozni. A parlament, a vizsgálóbizottságunk és az Ekon bizottság sikere azon múlik, hogy képesek leszünk-e a nyomást fenntartani olyannyira, hogy a politikai döntéshozók még idén a luxemburgi, pont a luxemburgi elnökség során valami történelmit elfogadjanak. Az Európai Bizottság javaslata még nagyon hozzávetőleges. Sem az időrend, sem a tartalom nem jól definiált. Márpedig ö, ö, nem szükséges 20 év a döntéshez, de eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy el lehet ezt 20 évig is húzni. Tehát itt az Európai Bizottságnak, a pénzügyminisztereknek proaktívan, aktívan össze kell fogniuk, és igenis lehetséges, még akár idén tető alá hozni egy komoly, komoly döntés, de az is lehetséges, hogy ezzel különböző okra hivatkozva azt mondják, hogy Hát ez majd, majd, majd. És akkor Európa ezt az ügyet is elhallgatta. Most van az ideje, most van a pillanata annak, hogy áttörés történjen. Most van esélye az átbillenésnek. Később megint nem lesz. Na, tehát a, mivel többen most nem kértek szót, és a napirendünket letudtuk, befejezhetjük az ülést. Július másodikán találkozunk legközelebb, és attól kezdve pedig nagyon komoly, intenzív munkát kell végeznünk, közben pedig az előadók továbbra is dolgozni fognak az árnyék előadókkal, ehhez nekik sok kitartást kívánok, és gyors, hatékony munkát. Az ülésbe rekeztem.